So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann eröffne ich die... Nyitom az ülést, és nagyon örülök, hogy üdvözölhetem vendégünket, Kavada, minisztert, aki a kereskedelmi kérdésekért felelős miniszter, a soros elnök Olaszország részéről. Nagyon sok fontos anyagunk van, amelyel Olaszország is foglalkozott, és nyilvánvalóan sikeresen vezeti a tárgyalásokat, TTIP, CETA és így tovább. De még mások is vannak. És ne felejtsük el a meglévő megállapodások végrehajtását, az IPI-t például és természetesen felmerül az a kérdés is, hogy eh, hogyan járulhat hozzá a kereskedelem a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez Európában. Nagyon kooperatív volt az eddigi eszmecsere, és azt kívánom magamnak, hogy mindig ilyen jó együttműködés legyen a parlament és a tanács között. Tehát üdvözlöm még egyszer, és most át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen tisztelt elnök úr, igen tisztelt képviselők, lassan az olasz soros elnökség végére ér, és örülök, hogy még egyszer felszólalhatok itt a szakbizottságok előtt, hogy az olasz elnökségről beszéljek, is hogy mit ért el az olasz soros elnökség. Áttérnék most a jogalkotási kérdésekre. Mindenek előtt azt hangsúlyoznám, hogy az úgynevezett kölcsönösségi eszköz tekintetében nagyon intenzíven dolgoztunk. Említhetném például a kereskedelmi politika modernizációját. 2012-ben vezette be a bizottság ezt az eljárást, és eh, egy Európai Uniós eszköz lett belőle hogy eh, az Európai Unió érdekeit kereskedelem politikailag a harmadik országokkal szemben védje. Tehát olyan országokkal szemben alkalmaztuk ezt, amelyek, eh, tehát olyan harmadik országokról van szó, amelyek tisztességtelen piaci magatartást tanúsítottak. Az Európai Parlament és a vállalatok is fáradoztak azon, hogy eh, sikert érjünk el. A parlament szerepét is természetesen figyelembe vettük a bizottság javaslata esetében megpróbáltunk ebben a jogalkotási lehetőségben lépni, ami azt jelenti, hogy megpróbáltunk a különféle érdekek között közvetíteni, hiszen a tagállamoknak részben eltérő érdekei voltak. Tehát nagyon sokat fáradoztunk. Nagyon fontos volt a parlamenttel való dialógus, azonban a tanár, tanács mégsem tudta a belső eltéréseket elsimítani novemberben pedig csak ebben tudtunk megállapodni a tanácsülésben, hogy az egyes tagállamokban még el kell gondolkozni az országokon belül, hogy így próbáljuk meg a pozíciókat közelíteni egymáshoz. Az IPI, a nemzetközi közbeszerzési eszköz, a bizottság javaslata alapján a tagállamoknak kompromisszumos javaslatokat tettünk, de technikai tisztázásokon kívül sok mindent nem értünk el. Itt egy kicsit csalódottak is vagyunk. Tudjuk, hogy az európai vállalatok számára nagyon fontos lenne az, hogy a harmadik országokban is részt vehessenek a pályázatokon, mert ezen a téren még diszkrimináció van a legfontosabb kereskedelmi partnereinkkel is. Van egy végrehajtási eszközünk, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk harmadik országokkal szemben, amelyek diszkriminatív politikát folytatnak, azonban ez nem elégséges. Az olasz elnökség azt is megállapította, hogy a tagállamok közötti divergenciák még jelen vannak. Tehát itt sokkal inkább dominálnak a nemzeti érdekek, mint az európaiak. De mi azon vagyunk, hogy európai szinten történjen a közbeszerzés. ez a kötelességünk a parlament és a polgárokkal szemben is. Lehet, hogy valamilyen alternatív megoldást kell kidolgozni. És természetesen a bizottság támogatására is számítunk. A 21. nyílt tanácsülésen pedig elmondtam, hogy a tanácson belül is hallottunk olyan pozíciókat, amelyek ideológiai törést jelentenek. Tehát a kereskedelmi politikai védő eszközök létrehozása is feladatunk. És ezt általában protekcionizmusnak tartják. Oroszországnak nem ez az álláspontja. A védelmi eszközök létrehozása nem azt jelenti, hogy ezeket tisztességtelen módon használjuk. Ismét volt a tagállamok között egy vita a VTO kérdésekről is. Múlt július óta a kereskedelmi könnyítések jegyzőkönyvének megszavazása zsákutcába torkollott. Azonban pozitív eredményeket is elértünk. Az Egyesült Államok és India megállapodtak egy záradékban az élelmiszerek területén november 27-én. És ennek a jegyzőkönyve, tehát a kereskedelmi könnyítések jegyzőkönyvéről van most szó. Ezen kívül a közraktározás kérdése is szóba került. 2015-től folytatjuk. Ezek nagyon fontos eredmények a WTO-ban, a multilaterális kereskedelmi rendszer, hogy végre kikerüljön a zsákutcából. Az általános tanács teszi majd lehetővé, hogy újra megnyissuk a WTO tárgyalásokat. A miniszterek konferenciája dönt erről. Ez pedig új munkaprogramot jelent, és tisztázni lehet majd a nyílt kérdések. Az elnökségünk a transatlanti partnerséggel is foglalkozott, és örülünk annak, amit az első meghallgatáson is mondtunk, hogy sikerült elérnünk azt, hogy már hogy kijutottunk a zsákutcából és nem sokára a nyilvánosság elé is tárjuk a tárgyalások eredményét, ez ismét hozzájárul az átláthatóság növeléséhez. Különféle dokumentumokat is készítettünk a TTIP-hez, és a külügyi tanács ezt november esén megszavazta. Ez pedig azt jelenti, hogy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon is előre haladtunk a tagállamok megállapodtak abban, hogy kihasználják ennek az ambiciózus lehetőségnek a lehetőségeit, és hogy a TTIP munkahelyeket teremtsen az Atlanti óceán mindkét oldalán. De nagyon fontos a TTIP tárgyalások esetében is, hogy átláthatóak legyenek a tárgyalások. És holnap, december 5-én fogunk megint tárgyalni. Nagyon fontos, hogy az olasz elnökség végig folytatja a tárgyalásokat, és folytatja a TTIP közvéleménynek való bemutatását is. Nagyon fontos az, hogy a polgárok tudják, hogy mit jelent. Mit jelentnek a tárgyalások, és főleg a KKV-knek hasznos. A TTIP következtetéseit viszont el kell választani a többi kereskedelem politikai kérdéstől. Egyértelmű jelzést szeretnénk adni. Az Egyesült Államok politikai döntéshozóinak is, hogy új dinamikával szeretnénk folytatni a tárgyalásokat, bizonyos személycserék ellenére is. Ezen kívül az elmúlt fél évben nagyon sokat fáradoztunk azon, hogy folytassuk a tárgyalásokat. 2015 végén, 2016 elején szeretnénk a tárgyalásokat lezárni, és addig szeretnénk kihasználni a rendelkezésünkre álló időt, hiszen Amerikában választásokra kerül majd sor. Mindenképpen kreativitásra is szükség van, hogy 2000 eh, 2016-ban az új kormányzat is szívén viselje ezt az ügyet. De 2016-ban, hogyha Amerikában új kormányzat lesz, lehet, hogy máshogy fog a TTIP-hez hozzáállni. Az Egyesült Államokban az energiaköltségek csökkentek, a növekedés nagyobb, mint Európában. Úgy gondoljuk, hogy jövő héten Malmström asszony és az amerikai tárgyaló Foreman közötti tárgyalásokon sikereket érhetünk el. Reméljük, hogy sikerül az ambíció és a realizmus között megtalálni a megfelelő álláspontot. Abból indulunk ki, hogy nagyon intenzív vita lesz majd. Utalnék arra is, hogy jó lenne, hogyha a parlament intenzíven foglalkozna ezzel a kérdéssel. És az ISDS esetében is folytatnunk kell a fáradozásainkat. Ez egy nagyon fontos változás a kereskedelem politikánkban, és dominó hatása is lehet. Látjuk már Kanada és Szingapur esetében is, és a Kínával megtárgyalandó befektetési megállapodásra is vonatkozna. Ez pedig a TTIP-ben is védeni az érdekeinket, például a közbeszerzések területén. És ez így megfelelne a Lisszaboni szerződés szellemének is. Itt 400 bilaterális megalapodásunk van, amelyben szerepel az ISDS, tehát a vitarendezési rendszer, és ez szerintem az Európai Parlamentnek is fontos. Tehát a bilaterális befektetési megállapodásokban stabil keretünk van, hogy a befektetések megfelelő védelmet élvezenek. Tehát itt eh, elsősorban a fejlődő országokkal kötött megállapodásokra utalok. A befektetőknek eh, garantálja a biztonságot, eh, garantálja azt, hogy ne önkényesen bánjanak velük, és egy szintre emeli a külföldi befektetőket a ottani belföldi befektetőkkel. Így a, az európai befektetők kapnak egy olyan lehetőséget, hogy semleges nemzetközi bíróság vizsgálja meg az ügyeiket. És így megkerülhetők esetleges negatív hatások, amelyeket egy helyi nemzeti bíróság jelentene. Tehát ezek a kölcsönös befektetési megállapodások 130 ország esetében jelentenek stabil alapot a befektetőknek. Egy német jelentést idéztem most, amely a közvetlen külföldi befektetéseket, az FTI-ket illeti. Hogyha a bilaterális politikában is központi helyet kap az ISDS, akkor eh, az eh, jobban védi az európai érdekeket. De európai szinten ezt nem szeretnénk. November 11-én általános kereskedelem politikai elveket szavaztunk meg, amelyeket az olasz elnökség dolgozott ki. Ezen kívül a tagállamok részéről is nagyobb rugalmasságot kaptunk. A soros elnökség ezzel szeretné aláhúzni, hogy a kereskedelem politika nagyon fontos szerepet játszik a növekedésben. Így össze kell hangolni az Európai Unió egyéb politikai területeivel is. Abból indulunk ki, amit kijelentett a tanács, hogy a külkereskedelem nagyon fontos foglalkoztatás és növekedés tekintetében. Ez a dokumentum új kihívás a tanácsnak, hogy a bizottság dolgozza át kereskedelem politikai stratégiáját az új gazdasági kihívások keretében. Reméljük, hogy ezen meggondolások alapján a tanácsunk belüli ideológiai szakadékot is túl lehet haladni. Hiszen ez egy nagyon fontos jogalkotási kérdés. A Japánnal való szabadkereskedelmi egyezménnyel is sikert értünk el, egy rendezvú záradékot dolgoztunk ki Japán jó akaratáról tett tanúbizonyságot, hogy leépítse a kereskedelem előtt álló akadályokat. Három japán vasútvállalat is szerepel most a listán, a közbeszerzési listán, reméljük, hogy nem sokára sikerrel zárhatjuk le a Japánnal folytatott tárgyalásokat. Emlékeztetnék arra, hogy itt mindkét fél lezárhatná már 2015 tavaszára tárgyalásokat. Azonban még számos kérdés vár megoldásra, tehát az eredet megjelölés, az állami vállalatokra vonatkozó szabályok. Tehát ezeket még mind tisztázni kell a tárgyalások során. A tanács figyelemmel kíséri majd ezeket a dolgokat. Preferenciák, a preferenciákról elmondhatjuk, hogy az elnökségnek sikerült megállapodást elérnie, de még az INTA szakbizottságnak ezt meg kell szavaznia. A Moldáv köztársaságnak juttatnánk új preferenciákat. De azt is szeretném elmondani, hogy az olasz elnöksége megpróbált például Ekvadorral is megoldást találni, illetve a nyugati balkáni országokkal. A bizottság azt javasolja, hogy a kivételes szabályozásokat meghosszabbítsuk, és 1215 2009-es rendelet alapján. Most Ecuadorral kapcsolatban 2014. július 12-én a szabadkereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozás lezárult, egy idevágó tárgyalásnak vége volt. 2014 per 585-ös dokumentum született a bizottság részéről, és ez aztán az összes termékre vonatkozna, amit a szabadkereskedelmi megállapodás keretében hoznak be amennyiben preferenciákat nem állapítunk meg eh, Ecuador számára, akkor ez hátrányt jelentene mindkét fél cégei számára. Ha gyorsan el tudjuk azonban ezt fogadni, akkor az egy pozitív fejlemény, és itt felvetődik a módosító kérdése politikai záradékok, a preferenciák felfüggesztése, ez mind elképzelhető, illetőleg hát persze szóba kerülhet, hogy delegált, hogy végrehajtási jogszabályról van szó, és a jogi szolgálattól is kértünk egy szakvéleményt erre vonatkozóan. Ezen túlmenően sikerült három regionális csoporttal is előrelépni a tárgyalásokon nyugat-európai fejlesztési közösség, de vonatkozik ez Dél-Afrikára és a Kelet-Afrikára is. Ezek rendkívül fontos gazdasági partnerségek, mert így sikerülhet egy regionális egyensúlyt kialakítani különböző afrikai területekkel. Mindenek előtt olyan országokról van szó, amelyeknek nincs tengerpartjuk, itt a kis, gazdá, kis termelőknek ez fontos szerepet játszik, hiszen nekik be kell jutniuk az EU piacra, hogyha élni akarnak, és ezért a piachoz való hozzáférésre vonatkozó rendelet rendkívül fontos. Egyébként pedig köszönöm, ezekkel is megállapodtunk. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az átfogó bemutatót. Láthatjuk, hogy rendkívül aktív szerepet játszottak eh, tanácsi elnökségi pozíciójukban, hogy a dolgokat előre lendítsék. Külön kiemelném azt a munkát, amit a TDI-ba fektettek, eh, hogy eh, megoldást találjanak a tanácson belül és egyértelművé kívánom még egyszer tenni. Egyszerűen nem értem azt, hogy egyes tagállamok ezt az eszközt, amely egy globális kereskedelem összefüggésében szükséges, tehát ezek a tagállamok megakadályozzák ezt. Számos nagy nemzettel van kapcsolatunk, az összes tulajdonképpen a világon, és nagy számú szabadkereskedelmi megállapodásról is tárgyalunk. Ezért aztán nagyon fontos az is, hogy korszerű jogrendszerünk legyen a kereskedelem védelmi intézkedések végrehajtásához. Ezért aztán mindent el kell követni annak érdekében, hogy a tanács stabil mandátumot kapjon a tárgyalásokra, hogy ezeket tényleg meg tudjuk gyorsan kezdeni. Úgy gondolom, hogy a parlamentben készek vagyunk arra, hogy gyors kompromisszumot találjunk egy korszerű kereskedelemvédelmi eszközhöz. Ne adják fel a tanácson belül, győzzék meg a maradék tagállamokat is. Egy első fordulóban a frakciók képviselői kapnak szót. Aztán egy második fordulóban majd az egyéb jelentkezők következnek. Néppárt. Kaspári úr nincs itt. Kelly úr jelentkezett a néppárt nevében. Köszönöm szépen, valóban köszönöm ezt a nagyon átfogó áttekintést, amit az elnökségtől kaptunk, és el kell, hogy mondjam, jónak tartottam ezt, mert ez egy rendkívül stratégiai szerep, és talán a legfontosabb. Nézzük meg az új időszakra a jogalkotási keretet, így tudunk haladni a továbbiakban. Azt gondolom, nagyon jól csinálták nyugodtan dolgoztak. Az új bizottság létrehozása is egy nehézséget jelentett, ezt is jól figyelemmel kísérték. Azt hiszem, hogy ez komoly dicséretet érdemel, hogy sikerült a folyamatot jól lezárni. Haladást sikerült elérni a megállapodásokkal, a kereskedelmi megállapodásokkal, tényleg észszerű, logikus lépéseket tettek, és helyes irányba indultak el a viták során. Egy pontot azonban szeretnék kiragadni, és szerintem ez tényleg fontos. Talán segíthetnek eh, tisztázni az elnökség vége előtt ezt a helyzetet. Az ISTS-szel kapcsolatos eh, kérdésről van szó. Tudjuk, hogy az ists eh, sokan rossznak tartják, veszélyesnek tartják, mert félnek tőle persze nem ismerik a tényeket e közben Az olasz, elősz, olasz elnökség talán egy meghallgatásba is belemenne, hogy szakértőket is meghívjunk, megmutatják, hogy az elmúlt időszakban hogyan működött ez az választott bíráskodás és vagy az egyeztetés folyamata. Vagyis azt gondolom, hogy ezzel együtt tudnánk haladni, és tényleges tudást, valódi tudást, ismereteket terjeszthetnénk. Azt gondolom, hogy a tényekből kellene kiindulni ebben az esetben is. És azt hiszem, hogyha ezt is sikerül megoldani, akkor az olasz elnökséget rendkívül sikeresnek nevezhetjük. A szociáldemokraták nem Alessia. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm az igen részletes tájékoztatót az elnökség munkájáról. Három általánosabb megjegyzésem van, utána majd a kollégák konkrét kérdéseket felvetnek. Egy tartalmi ügy, ami a kereskedelem politikát illeti. A kérdés tehát az, hogy a kereskedelmi megállapodások hatályba lépését hogyan tudnánk felgyorsítani. Tegnap a biztos asszonynal tárgyaltak a kereskedelmi megállapodásokról, számos frakció hívta fel a figyelmet eközben arra, hogy gyorsan kellene reagálni és hatályba léptetni a megállapodásokat. Ez túlságosan elhúzódik. A megállapodástól a hatályba lépésig ez két-három évig tarthat, ami egy probléma a dinamizmus figyelembevételével is más országokban is nehézségeink támadhatnak, a vállalataink is nehézségekkel szembesülhetnek, mert nekik jogbiztonság kell, hogy lássák, milyen esélyeik vannak ténylegesen. Az európai döntéshozatalban ez nehézséget jelent. Egy további fontos aspektus az átláthatóság. Igen, és becsüljük azt, amit az olasz elnökség ezen a területen tett, hogy a mandátumot itt közzétették, és a bizottság közleményét is jónak tartjuk, de további erőfeszítésekre is szükség van. Hogyan gondoskodhatnánk arról, hogy a tárgyalások közzététele tényleg elvezet oda, hogy konkrét átláthatóság alakuljon ki a gyakorlatban is, Nyilvánvaló a parlamentnek fontos szerepet kell játszani a polgárhoz való kapcsolatban, de hát a tanácsnak is van szerepe, nem csak a TTIP esetében, hanem más megállapodások esetében is. Tehát a tanácsnak szerepet kell vállalnia a parlament mellett abban, hogy a polgárt fokozottabban bevonjuk ebbe a munkába. Most aztán egy egészen konkrét kérdés következik, melyek lehetnének azok a prioritások, amelyeket az új közleménybe fel kéne venni az olasz elnökségnek köszönhetően. Egyébként a biztos asszony tegnap erről beszélt, és hát a következő hetekben, hónapokban a prioritásokat közzé kéne tenni. Ez fontos lesz a kereskedelem politika jövőjé szövő szempontjából is Tabati úr. Nincs a mandátumom. Marikia. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm miniszter a fáradozásait, a részletes beszámolót. Sok mindent hallottunk az elnökségről a TTIP támogatásával kapcsolatban ez jó dolog, bár el kell mondani, hogy a legutóbbi tanácsi következtetések azért igencsak képlékenynek bizonyultak, hogyha engem kérdeznek, és úgy gondolom hiányzott az elkötelezettség a tanács körében hogy bevonják az érintetteket a párbeszédbe, és proaktív módon vegyen részt a közvélemény vitájában, és ténylegesen kiaknázza az érintettek lehetőségeit. De mi több ezer e-mailt kapunk nap, mint nap, számos kérdéssel, és mm, hát persze, meg mi nem tudunk mindent elintézni, hogy a régióban mi történik, specifikus szektorokban mi történik, nincs elég tudásunk. Azt hiszem, itt nemzeti és helyi ügyek kerülnek gyakran előtérbe, ott kéne reagálni. Örülök annak, hogy a tárgyalási mandátumot közé tették, ez hosszú ideig tartott, de végül is megszületett. Fel, persze meg kell vizsgálni, hogyan tudunk a legjobban haladni a transzparencia kérdésében, az információhoz való hozzáférés kérdésében. Nyilván van mit javítani is, de azért haladtunk. Szeretném feltenni a kérdést az elnökségnek. Elkötelezettek a TTIP mellett továbbra is, hogy haladjunk ezen a területen a TTIP-pel és eh, hogyan tudnak több nemzeti kormányt meggyőzni arról, hogy ez egy komoly feladat, és segíteni kell a haladásban, hogy jobb információt kapjanak. Tudjuk, hogy nincs végleges döntés, de ö, eh, aránytalan me, ö, eh, információ van, hiszen egyes témák már nagyobb figyelnek, másokra egyáltalán nem, mert szerintem mindent el kell követni, hogy itt kiegyensúlyozott eredményre jusson egy következő kérdés még a legutóbbi következmények az export témája. Nagyon foglalkozom ezzel a, a témával, hogy az EU legyen vezető, az emberi jogokat az exportban figyelembe kell venni, biztonsági témák is fontos szerepet játszanak, tehát vannak jó részt nem szabályozott területe az exportnak, lehallgatási technológiák, vizsgati technológiák, és azt gondolom, hogy az EU-nak itt vezető szerepet kell játszania. Hogyan ítéli meg ennek a területnek a jövét a tanácson belül? Mi a parlamentben gyorsítást kértünk az érzékeny termékek kapcsán, de a tanácsnak a segítségére is rászorulunk. Gue? Zsanik, az zöldek nevében. Merci. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy hangsúlyozta Bert Lange javaslatának a fontosságát az ISDS-szel kapcsolatban. Európa több tízezer munkahelyet veszített el, több száz vállalkozást érint ez, mégpedig Kína fénysebességű fejlődése miatt. Ez az egyik probléma. A másik közbeszerzések, és itt a reciprocitási kölcsönösség problematikája, ami ehhez kapcsolódik. Hogyha ezt az európai rendszer alapjára helyezzük, az itteni közbeszerzésre, ahol a nemzetközi kereskedelemben ez teljesen más, hogy valósul meg, akkor a közbeszerzéseknek Európában vagy olyanná kell válni, mint az Egyesült Államokban és más gazdasági partnereinkben, ahol folyamatos stratégia részét képezi a piac megnyitása esetén. Az transatlanti szerződéssel kapcsolatban miniszter úr elmagyarázta, hogy az olasz elnökség álláspontja az volt, hogy egy új mandátum szülessen, ami egy átkalibrált és korlátozottabb mandátum. A november 21-i tanácsülésnek viszont az lett a következménye, hogy semmi nem változott legalábbis. A tanácsi következtetésekben ezt olvastuk a transatlanti szerződésekről. Milyen következtetést von le ön azokból a nehézségekből, amelyeket tapasztalt, amikor szerette volna korlátozni és átkalibrálni, megváltoztatni a tárgyalási mandátumot. Aztán az ISDS-szel kapcsolatban egy szociális, demokratikus Európa, amiben élünk, érdemes néha végig gondolni, hogy milyen eszközöket használunk, hiszen néha el tudunk követni hitákat, hibákat. Például a pénzügyi piacokon, vagy a banki tevékenységek esetében a mi parlamentünk is számos hibára ö, derített fényt, és ezekre aztán reagáltunk. Több nemzeti parlament már ki ö, nyilvánította, hogy elutasítják az ISDS-t. Miért gondoljuk azt, hogy a vállalkozások védelme az egyetlen egy mechanizmuson keresztül valósulhat meg, és csak az ISDS a megoldás. A szuverenitási ki- és a kapcsolatos kihívások az európai szövetségi szinten, vagy máshol problémát vethetnek fel. Lehet, hogy csak rosszul kommunikáljuk a dolgokat, de lehet, hogy nem erre az eszközre van szükség. Köszönöm. Your turn. Köszönöm szépen. A néppárttal kezdem, arra reagálok. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Összességében önök azt mondták, hogy részletesen beszéltem. Remélem nem arra gondolt, hogy ez unalmas volt az ISTS-szel, az ISTS-szel kapcsolatban, a vitarendezéssel kapcsolatban. Persze, különböző kérdéseket hallottunk, ennek ellenére ezeket érdemes csoportosítani. Szerintem a parlament és a bizottság meg kell, hogy szervezzen egy együttesülést, talán több találkozóra is szükség van, hogy az ISTS tényleg meg tudjuk beszélni komolyan. Ezt komolyan kell venni ezt a témát, és kérem önöket is, hogy Nézzék meg alaposan, mi szerepel a tárgyalási mandátumban. Itt az szerepel, hogy minden nemű ISTS záradék olyan, hogy ezáltal az EU és a tagállamok jogai nem csorbulhatnak a jogalkotás területén, a biztonság területét sem befolyásolhatják, illetve a közszolgáltatásokat sem. Ezt tehát biztosítani kell. A következőt tudom még mondani. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy európai államok gyakran alkalmaznak ilyen záradékokat egymással szemben is, tehát az ilyen záradékok több mint 50%-ával európai államok élnek, és a kereskedelmi kapcsolataikban más európai államokkal ezt felhasználják az nyilvánvaló, hogy a TTIP-en belül lesz szor, nagyon alaposan meg kell nézni, hogy mi kerül be, le kell szűkíteni a lehetőségeit az ilyen vitarendezésnek. Az egyik a kisajátítás, ahol ezt alkalmazni lehetne kárpótlás vagy kártalanítás nélkül, és a nyílt diszkrimináció. Itt lehet ezt alkalmazni. Ez az a két terület, ahol az ISTS, a vitarendezés működhet ilyen módon, és más esetekre viszont ezt nem szabad alkalmazni a német ISTS jelentésből idéztem az imént. El kéne kerülni azt, hogy a nemzeti ISTS klauzulákat tartsuk meg, amelyek tulajdonképpen sokkal szigorúbbak és szűkítőbbek, és egy európai ISTS klauzula alkalmazására gyakran lemondanak, pedig egy európai szintű megállapodás lenne fontos hogyan tudjuk a következő kérdésben felgyorsítani a tárgyalt eredmények gyakorlati átültetését. Egyelőre ott tartunk a ratifikálás előtt, 24 nyelvre le kell fordítani egy ilyen szöveget. Persze abszurd dolog, de hát nyilvánvalóan jogos mind a 24 nyelv, de ebben az esetben azt kell, hogy mondjam, hogy Európának csak emiatt 7-8 hónapot kell várnia a fordítás miatt, mondom, hiszen közben azt látni kell, hogy üzleti lehetőségeket szaladtunk el, éppen a kis és középvállalatok. Azt gondolom, hogy a következő elnökségnek erről gondoskodnia kell. Mi már nem vagyunk képesek, kevés időnk marad az elnökségünk alatt, de meg kéne nézni azt, hogy milyen lehetőségei vannak egy jogilag kötelező fordításra, tehát itt minden nyelvre szükség van tényleg, tehát természetesen le kell fordítani, tartalmilag szükség van a fordításokra, de azért jogilag kötelező egy is lehet, és egyébként pedig a következő témában, amiről Malmström asszony beszélt, az a, itt már a tanács, és ebben megadtam a tanács támogatását, a transzparenciával kapcsolatban. Nagyobb transzparenciára van szükség a TTIP kapcsán is, de más területeken is. És hogy az átláthatósági folyamatot hogyan lehet kiterjeszteni más tárgyalásokra is, a TTIP-en kívül, ezt kell megvizsgálnunk. Itt is rögzíteni kell prioritásokat. A mai napon egy nagy kereskedelmi politikai játszma részesei vagyunk, és a bizottság jelentése a nem tarifális akadályokról 100-ról 900-ra növekedett ezeknek a száma néhány év alatt az első hat helyen BRIC államok vannak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Ezeknek az országoknak lehetővé tettük, hogy nem, hogy egyensúlytalanul fejlődjenek. Van ott egy középosztály, amely komolyan fogyaszt, és igyekszik megvédeni az érdekeit bizonyos eszközökkel, akár alattomos eszközökkel is, ezek a nem tarifális eszközök. A globalizációs osztalék, amit így szoktuk nevezni, nem tudtuk egyre kihasználni, és ez meglehetősen egyensúlytalanul alakul, és a nyugati országok számára nem akadályozhatják meg, hogy, eh, alkal, hogy, hogy bejussanak piacokra ilyen eh, nem tarifális kereskedelmi akadályokat vezetnek be titokban, vagy eh, a kiskapukon keresztül, vagyis azokkal az országokkal tárgyalnunk kell, akikkel az USA is tárgyal ez, ezekben az ügyekben. Itt az globális jövedelem 60%-a van már érintve időközben. Itt gondoskodnunk kell arról, hogy a globalizáció egy egyenlő esélyekkel folyó játék legyen. Nyomást kell gyakorolni a BRICS-re, meg más országokra is, hogyha ők ezt az egyensúlyt nem akarják elfogadni, hogy a globalizáció következő szakaszában több egyensúlyt hozzunk létre, mert az első szakaszban a nyugat számára problémák jelentkeztek, mindenek előtt a középosztály számára. Úgy vélem, hogy ezt a régi retorikát a multilateralizmussal elhagyhatjuk, és egy kicsit defenzív, kicsit offenzívabban kell fellépnünk Európa érdekeiért. On the conclusion of... Szükség van az átláthatósággal kapcsolatban a nyilvános vitára. A TTIP-vel kapcsolatban részben egyetértek, mert azt gondolom, hogy a következtetés nagyon világos volt, amikor kinyilatkoztatta, hogy a lehető leggyorsabban meg kell kötnünk ezt a szerződést, és ragaszkodnunk kell a meglévő mandátumhoz. Sosem említettem azt, hogy megváltoztattam volna a mandátumot. Ezen a ponton szerintem a mandátum megváltoztatása az azt jelenteni, hogy lezárjuk a tárgyalásokat az USA-val, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Olyan helyzetben vagyunk, ahol a geopolitikai fenyegetés egyre nagyobb, ahol a kereskedelmi veszélyek is egyre növekednek a nem tarifális kereskedelmi akadályok miatt, ezért jobb piaci hozzáférésre van szükség a KKV-nk számára, már pedig hamarosan. Úgyhogy lehet, hogy a következtetésekben egy kicsit szigorúban fogalmaztunk, de a konszenzusban ezt fogalmaztuk meg, amit most mondok. És tiszteletben tartjuk az érzékenységeket, de a lényeg az, hogy a tanács nagyon világosan kimondta, hogy gyorsan kell elvégeznünk a jelenlegi hatáskörökön belül. Persze, az átláthatóság területén tehetünk többet, igen, és tökéletesen egyetértek, ez a tagállamok feladata. Mindig a parlamentben a szakszervezetekkel, a civil szervezetekkel vitát folytatok erről, de el kell mondanom, hogy nagyon csalódott vagyok, mert mindenki több átláthatóságot kér, de senki nem beszél a mandátumról. A GMO-król nem beszél senki, a közszolgáltatásokról nem beszél senki, az audiovizuális területről. Kérem, amikor az átláthatóságról beszélünk, akkor arról is gondolkozzunk el, hogy ezt hogy használjuk majd ki, ha megvan. Aztán a közbeszerzés és a napelemek. Egyetértek, hogy Olaszország nagyon határozottan kért intézkedéseket a Kína által elkövetett tisztességtelen gyakorlatok miatt, és megtorlást is szerettünk volna látni. Most akkor francia helyett mégiscsak olaszul beszélek. Tehát, ha bárhogy reagálunk még az ilyen tisztességtelen gyakorlatokra is, az protekcionizmusnak ítélhető, és ez óriási hiba lenne, különösen akkor, amikor a TDI-ról és a ttp ről tárgyalunk, de hát sajnos ez a helyzet. A parlamentben azok az, éppen azok az országok tiltakoznak leghangosabban, akiknek a miniszterei a miniszterek tanácsában vétójogukkal éltek. Um, olyan országok számára szeretnénk megnyitni a közbeszerzési piacunkat, amelyeknek a közbeszerzési piaca szintén nyitott számunkra. Ezzel ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Elnök, köszönöm. Elnézést kérek az EFTD-től, mert az első körből kihagytam őket, most meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Meghallgattam nagyon nagy érdeklődéssel, hogy az olasz elnökség mit tett a területen. Nem sokára választások lesznek, és szerintem nagy lehetőség az, hogy most az üléseken a menetrendet vagy a témákat önök diktálják persze. De meg kell ragadni a lehetőséget arra is, hogy a kereskedelmvédelmi eszközöknek a használatával kapcsolatban, a diszkriminatív gyakorlatokkal kapcsolatban újra fellépjünk, és jobb helyzetet teremtsünk, világosabb helyzetet a vállalatok számára olyan területeken, mint például a közbeszerzés. És ami a TTIP-t illeti miniszter úr, a tárgyalási mandátum publikálásáról beszélt, de hát ez a dokumentum már rendelkezésre állt akkor, amikor több mint egy éve, akkor, amikor nagy csínadratával bejelentették, hogy nyilvánosságra fogják hozni meg lehetett volna ragadni a lehetőséget arra, hogy az Európai Bizottsággal együtt nagyon komolyan előrelépjenek, de itt egy nagy lehetőséget elszalasztott az olasz elnökség. A termelők és a fogyasztók is nagyobb védelmet szerettek volna kérni, már évek óta eh, ezzel próbálkoztak, és a védelemmel kapcsolatban egy nagy lehetőséget ha szalasztott el most az olasz elnökségre. Remélem, hogy most már legalább a maradék időben a lehető legtöbbet meg fogják tenni. Miniszter úr, köszönöm szépen a ma délelőtti áttekintését. Van egy téma, amivel kapcsolatban szeretném kikérni a véleményét, ez a konfliktus övezetből származó ásványkincsek. Ha megnézem a mailboxomat, akkor az e-maileknek a fele ez a témával foglalkozik, a másik fele a TTIP-vel kapcsolatban. Az egyik esetben, a TTIP esetében kevesebb EU vagy parlamenti behatásra, a másik esetben a vezetből származó kincsek esetében több Európai Uniós fellépésre szólítanak fel az e-mailek. Mit kívánnak tenni ettéren? A, <clears throat> amikor a közvélemény felszólal ezügyben, több és kötelező jellegű intézkedés várnak el tőlünk. Ma reggel egy meghallgatás lesz egy területről. Érdekelne, hogy a tanácsban tárgyalnak-e erről, mi a vélemény, és látják-e az esélyt annak, hogy legyen egy kötelező érvényű öm, jogszabály, ami az egész ellátási láncra vonatkozik. Köszönöm. Köszönöm szépen, az ISTS-ről szeretnék én is még egyszer beszélni. Mindenek előtt a magánválasztott bíróságok, amelyekre lehetőség van, ezt jogállami szempontból nagyon problémásnak tartom. Másrészt viszont az ISTS támogatói Kanada és az Egyesült Államok esetében túloznak, akik ezt bírálják. Mi történik, ha nincs ez itt anyagi szempontból, akkor kevesebb a beruházás. Ez eddig olyan hatalmas akadály volt, ha nincs ilyen. Mind a két oldalán az Atlanti óceánnak. Már máig, is nagyon összefonódtunk Kanadával és az Egyesült Államokkal a beruházási területen, ahol igazat adok nekik, persze az az, hogy a nemzeti és bilaterális ISTS megállapodások talán mégiscsak észrevők helyenként. Talán nem lenne jobb az EU-nak azt mondani, hogy ezek olyan egyeztetések, amelyek a 20. századból származnak, amikor a világgazdaság még nem fonódott össze ennyire, és hogyha pozitívan előre akarunk tekinteni, akkor jogállami szempontból tiszta nemzetközi bíráskodás mellett kéne letenni a garast. tehát sokkal tisztább megoldás lenne, mint jogállami szempontból kérdéses ISDS megállapodásokkal. ini képviselő. Szévicsi minisztra. Köszönöm szépen, miniszter úr. itt segítséggel elkövetett öngyilkosság klasszikus esetét láttuk. Ön egy gazdasági rendszer haláláról számolt be, mások mind okosabbak, gyorsabbak és jobban óvják az érdekeiket. Mi nekünk is ezt meg kéne tudni tenni. Beszélünk sokat a címkézésről, ilyesmikről, de hát ez elége. A kereskedelmi tisztességtelen eljárások elleni intézkedések kapcsán. Beszélt arról, hogy mások hogyan védik az érdekeiket, a termelőik érdekét, mi is megtehetnénk ezt. A legjobb szándékaink esetében azonban ez nem valósul meg. A legtöbb ország a saját termelőit védi, és sújtja a máshol termelt termékeket, például vámokkal. Tehát ön és én más politikai háttérből érkeztünk, de a hangsúlyoznám, hogy nem szabad azt az üzenetet küldeni a világ felé, hogy Európának nincs hatalma, és hogy azokat a termelőket támogatjuk, akik Európán kívül dolgoznak. Nem értünk el semmit, azért, mert önök mások érdekeit támogatják. Remélem, hogy ez nem így lesz, de sajnos egy, az önbeszéde ismét megerősítette azt az elképzelésemet, hogy önök csak rombolnak. Elnök úr, az ICR nevében kért meg, hogy szóljak hozzá. Még nem volt információ, hogy megtehetném ezt. Természetesen nincs az ECR álláspontját. Meg is teszem most. A beszámolót konstruktívnak tartom amit a tanács készített, az elnökség készített, és szerintem ezen a bázison nyugodtan lehet tovább dolgozni. Az EKR, az ECR pozícióját szeretném elmondani ezzel kapcsolatban. Itt a mi jobban figyelünk az esélyekre, mint a kockázatokra. Minden szabadkereskedelem ahhoz vezet, hogy nagyobb a kockázatok, mert veszesek vannak a szabad verseny révén, vannak esélyek és kockázatok, és meg kell próbálni tényleg kiaknázni az esélyeket, ehhez viszont jó politikára van szükség. Itt öntudatosan, keményen kell nekiállni a dolgoknak, és hogyha ezt megtesszük, akkor nyertesek leszünk. Például, ha megnézzük a bilaterális kapcsolatokat Németország és Amerika között, akkor Németországnak nagyon magas, rendkívül magas export többlete van az Egyesült Államokkal szemben, és ugyanez vonatkozik más országokra is, hogyha az előnyeiket ki tudják aknázni, és erre koncentrálnak. Most, ami a válaszott bíráskodást illeti, az erre vonatkozó megállapodást, jogállamiság vagy beruházási befektetési biztonság. Ez nem biztos, hogy ellentétben áll egymással. Az a helyzet, hogyha jogállamiság van, akkor van befektetési biztonság, és ebből az aspektusból kell látni, és azt hiszem, amit ön mondott, tanácsi elnök úr, az teljesen jogos volt, és igaz, hogy a jóra kell koncentrálni, tehát ezek fontosak, ezek a bírósági eljárások, a választott bíróság szintjén is. A TTIP esetében itt a beruházási célokról van szó, Európa befektetési beruházási cél kell, hogy legyen, és akkor tudjuk ezt biztosítani, hogy jogbiztonság is van nálunk, főleg a befektetők számára. Ők nekik komoly összegeik vannak, amiket itt ruházhatnak be, vagy fektethetnek be, és Dél-Kelet-Ázsiával szemben eh, elnézést, hogy a harmadik világ fogalmat még használtam, tehát így tudjuk megvédeni az érdekeinket. Ha nem tudjuk megoldani ezt, akkor a világkereskedelem másfelé vonul a világon belül, ezért a jelentés mellett ki kell tartani, szerintem előre kell vinni a dolgokat. Egy kérdésem van, többször beszélt ideológiai differenciákról, és ideológiai szakadékról is beszélt eh, egy pillanatban. Erről az ideológiai ö, szakadékról tudna valamit mondani? Milyen országok tartoznak ide? Milyen ideológiai differenciákra is gondolt valójában utoljára, de nem utolsó sorban? Mariana Gutiérrez. Gracias, eh, presidente. Bueno, también me quiero... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az olasz elnökségnek valamint szeretném megköszönni, hogy eljöttek ma hozzánk. Három gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Először is, hát meg tudnák-e mondani, hogyan modernizálhatnánk kereskedelmi védelmi eszközeinket, mégpedig észszerű határidőkön belül? Az ipar, az ágazatok azt mondják, hogy óriási különbség van most már a helyzetben, mm, nehéz felvenni a küzdelmet, a versenyt a harmadik világbeli országokkal, ahol teljesen más szabályok vannak érvényben, mint nálunk. A jövőben Latin Amerikával kapcsolatban milyen változásokat irányoz elő, és a harmadik, Kína nemzetközi kereskedelmi politika nagyon aggaszt engem, és ennek az Európai Unióra való hatása. És aggaszt az is, hogy mennyire lassan fogadunk el megállapodásokat érdekeink védelmében. Mi az önök véleménye ezzel kapcsolatban? Szerint, ön szerint mi legyen a mi közös álláspontunk? Miniszter. Miniszter úr. Nagyon gyorsan. Először Szávini úrnak szeretnék reagálni a kérdésére és a politikai szakadékra. Ennek az elnökségnek pont az volt a célja, hogy ezt a bürokratikus terhet csökkentsék, de nem volt lehetséges elmondani, hogy hogyan tudunk reformokkal segíteni ezen. Az országoknak a fele nagyon határozottan azt gondolja, hogy az, a nem tisztességes gyakorlatokkal szembeni védintézkedések már sajnos protekcionizmusnak minősülnek. Ez valóban az európai kereskedelem politika öngyilkossága, hiszen hogyha nem ismerjük fel, hogy nekünk is kellnek eszközök, amikkel meg tudjuk védeni magunkat, akkor ha a partnereink viszont védik magukat, akkor mi csak veszíthetünk. A globalizáció egy absztrakt jelenség, de konkrét cselekedetekbe fordul, az országok konkrét lépéseket tesznek a saját kereskedelmük védelme érdekében, és hogyha mi ezt nem tesszük, akkor le fogunk maradni. Azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Az elnökségünk próbált kompromisszumot elérni a területen, de hát nem tudok hirtelen elővarázsolni egy nyulat a kalapból, nem tudok hirtelen egy megoldással előállni, hogyha a miniszterek a tanácsban nem értenek egyet ezzel kapcsolatban. De hát megpróbáljuk megvizsgálni, hogy mit tehetünk. Azonban, ahol nem értek egyet Salvini úrra egyáltalán, az az, hogy ez a stratégia nem csak védelmi stratégia lehet a növekedésünk, az a kínálat-kereslet egyensúlyától függ. Tehát, hogyha van piaci hozzáférésünk, az is megoldás, de ha nincs piaci hozzáférésünk, tehát a másik oldalon is nehézségekkel állunk szembe, az szintén egy lassú hanyatláshoz vezet. Tehát egy oldalról ott van a védelmi politika, más oldalról ott van a mások piacaihoz való hozzáférés, a kereslet és kínálat szabálya is, az ezek közötti egyensúly. ami pedig a hol gyártotta, gyártottak a termékek kérdését illeti. Ez nem feltöltlenül a kereskedelmi tanács kompetenciája, ez egy alapvető ö, probléma, már Peter Mendelssohn idejében is erről beszéltek. Továbbra is dolgozunk ezen a problémán, és nagyon szeretnék haladni. A Latin Amerika, Kína, a beruházások Latin Amerikában, a Mercosur országokban, Argentínában, Brazíliában. Ezekről egyre többet beszélünk. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit csinál az USA. És a szabadkereskedelmi övezetek tagjait milyen szabályokat alkalmaznak. Ott van Mexikó is, Közép-Amerika. Hogyha ugyanazt csináljuk, mint eddig, akkor az lesz a, az eredmény, hogy megnyílnak felénk, de hogyha nem érünk el kritikus tömeget, akkor nem. A stratégia azonban szintén megkérdőjelezi a nyugat képességét arra, hogy az érdekeit védje. Végül Kína. Hogyan tudunk Kínával megbirkózni? Beruházásokkal kapcsolatos szerződést, megállapodást kell aláírni velük. Krínában nagyon jelentős új fejlemények voltak. A bali megállapodás után elmozdultak a korábbi álláspontjuktól, a pekingi konferencián, ahol Kína az új technológiai csoportok és a klímaváltozással kapcsolatos új szabályokat nyitottabban fogadta. Ez azt mutatja, hogy inkább elmozdultak egy brazil típusú álláspont felé, az észak és dél ellentéte felé. Hogyha nem tartunk össze Európán belül, például a napelemek tekintetében, akkor nem fogjuk tudni felvenni a küzdelmet Kínával, ami pedig a zónából származó ásványkincseket illeti. Holnap a TTP után a tanács ezzel is fog foglalkozni, de ez az Európai Bizottság és a tagállamok kompetenciájába tartozik. Hogy ez most önkéntes legyen, vagy kötelező, hát szorosan nyomon követjük a fejleményeket, és egyetértek, hogy az emberi jókat kéne, hogy a kereskedelmi politika előmozdítsa, és hogy olyan mechanizmusokat kéne építeni, amelyeket nagyon nehéz kezelni, de hogyha ilyeneket építünk, és ezzel még az emberi jogokat sem segítjük elő, akkor azzal nem ö, használunk senkinek. Köszönöm szépen, miniszter úr, mondja az elnök. Ismét szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk, és hogy folytatja a küzdelmet a kereskedelmi politika területén. A legjobbakat kívánjuk önnek! Saulo. Kedves kolléganők és kollégák, akkor most szavazás lesz. Először is a 16-os pont ez pedig az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánás. Tegnap vitáztunk erről. Tehát gondolom minden nyilvánvaló. És kezdhetjük a szavazást. Először is az egyes kompromisszum a GUE és a zöldek részéről. Mellette ki van? ellene, tartózkodás, azért ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom, zárom, tehát nyilvánvaló elutasítva. Akkor a 20-as módosítóra térünk át, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 21-es első része mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 8-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 10-es módosító mellett ellene, tartózkodás elutasítva, akkor most a kettes kompromisszum mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös módosító első rész mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva, második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, akkor elektronikusan a bizottság javaslatáról megnyitom a szavazást, Egy néppárti több a kelleténél. Rendben. Lezárom a szavazást. Tehát 34 négy ellenében elfogadtuk. Akkor most áttérünk a szavazásra ismét elektronikusan. Megnyitom. Zárom a szavazást. 35. Igen. Tehát na még van egy tartózkodás is. Így a bizottság javaslatát elfogadtuk. És kiindulhatunk abból, hogy Ecuador nem potyan lyukba. A 17-es pontra térünk át. Elmúlt? Köszönöm, elnök úr. Ezt javasolnám, hogy elkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal, és szavazzunk hogyha, ha akarja. Eh, presidente, yo creo que no hay que empezar ninguna... Úgy gondolom, hogy ne kezdjünk azonnal tárgyalásokat a tanácssal. Tehát nincs szükség a tárgyalásra, mivel elfogadtuk a bizottság javaslatát. És Strasbourgban, a plénumon pedig el is határozzuk tehát, hogyha Scholz úr javaslatát elfogadjuk, tehát nem tudom. Helmut, nekem is van egy ilyen érzésem. Tehát nem fogadtunk el módosítót, megmaradt a bizottság javaslata, tehát én sem látom a tárgyalás szükségét. De még nem tudjuk a tanács konkrét pozícióját. Ez azt jelenti, hogyha más lesz az eredmény, akkor ugyanaz a helyzet, tehát eh, szerintem ki kéne deríteni, hogy mi a tanács álláspontja ebben a tekintetben. Jó, nyilvánvaló, hogyha a tanács benyújt módosítót, akkor össze kell hívnunk egy különleges ülést. De nem észlek ilyen jelt, hogy a tanács valamit ma akar változtatni. Nem tudom, itt van a tanács? Képviselve van? Ja, ja, ja, ez ő Igen, itt volt, igen. But, but he, he, he, made, he made clear that... De ő támogatta a beszédében ezt, tehát nem javaslok semmilyen, nem várok semmilyen módosítót. De hogyha lesz bármilyen módosító, akkor reagálnunk kell. De pillanatnyilag nincsen, nincsen jelennek. Áttérünk a 17-es pontra. A Moldovai Köztársaságnak szánt kereskedelmi kedvezmények. A 7-es módosító. Löpen asszony túl mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Áttérünk a bizottság javaslatára mellette elnézést elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 33 igen, 5 tartózkodás, 5 nem és 2 tartózkodás. Tehát a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk most, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 33 igen, 4 nem, 3 tartózkodás. Herzlichen Glückwunsch dem Berichterstatter. Dann kommen wir Gratulálok. Áttérünk a 18-as napi rendi pontra. Ez pedig állásfoglalási javaslat. Igen, minden tökéletes. Ez Fülöp-szigetekre vonatkozik ez. Megvan a lehetőségünk egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusról kritikusan nyilatkozzunk és ellentmondjunk neki. Tehát az állásfoglalás ezt akarja, kettő módosító van hozzá. Ezekről szavazunk most. Egyes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. És most az állásfoglalásról szavazunk elektronikusan. Megnyitom. Zárom a szavazást. Egy plusz van még, tehát 12 mellette, 26 ellene, 3 tartózkodás. Így az állásfoglalást elutasítottuk. Tehát nem fogunk állásfoglalást előterjeszteni a plénumnak, megvan annak a lehetősége hogy 40 képviselő vagy egy frakció benyújtson egy indítványt a plénumnak. Áttérünk a 19-es pontra. Ez az, ez Kenya piacra jutási lehetősége. Itt igazából csak egy szavazás van. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 37 mellette, 2 ellene, 1 tartózkodás. Így lezárjuk a szavazást. Most két perc rövid szünetet tartunk, hogy felkészüljünk a meghallgatásra. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie denn langsam... Kedves kolléganő kollégák, foglaljanak megint helyet. Okay, thanks a lot. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves kolléganők és kollégák, hölgyeim és uraim! Áttérünk a 20-as pontra, meghallgatás. Ez pedig a konfliktus sújtotta és magas kockázatú területekről beszerzett ásványkincsek kereskedelme. Üdvözlöm a résztvevőket a fontos meghallgatás alkalmából, hiszen ez a kérdés már régóta foglalkoztatja a jogalkotókat, és tudják, hogyha az európai értékek mentén elkötelezettek vagyunk, akkor szeretnénk azt is garantálni, hogy a nyersanyagokat olyan módon termeljék ki, hogy az emberi jogok nem sérülnek. Ismerjük az erről szóló vitát az Egyesült Államokban, és ennek ugyanaz a célja. És eh, itt főleg Kongóra koncentrál. Tehát így egy európai kezdeményezés is már eléggé aktuális. Üdvözöljük a bizottság javaslatát. Tehát megvan az a lehetőségünk, hogy megtárgyaljuk az ügyet. Tehát mielőtt Winkler úrnak átadom a szót, aki az előadó, üdvözlöm vendégeinket és szakértőinket, akik különféle területről érkeztek hozzánk, és különféle irányból kapunk majd információkat. 12.30-ig van időnk, ez azt jelenti, hogy megpróbálunk röviden felszólalni, és megkérnénk a szakértőket is, hogy 8 percre korlátozzák felszólalásukat. Tehát két panelünk van, és a parlament belül pedig természetesen beszélünk, és mindenkit megkérek, hogy tartsa be a felszólás. Ez bőven elég bevezetőnek. Most Winkler úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani hogy eljöttek. Szerintem nagyon jó megbeszélésünk lesz. Köszönöm a frakcióknak és az árnyék előadóknak, hogy eljöttek. Kialakítottunk egy közös álláspontot a panelek összetételéről, hogy milyen szakértőket hívunk meg már a Úgy gondolom, hogy nyilvánvaló az, hogy eh, ez a parlament már elfogadott egy állásfoglalást a konfliktusos ásványkincsekről, és eh, a közleményüket és a rendelet javaslatot is ismerjük. Nyilvánvaló az, hogy felelősen kell az ügyhez viszonyulnunk, hiszen konszenzus szükséges, hiszen eh, jelentős konfliktusokról van szó. A mi felelősségünk az, hogy hogyan viszonyulunk majd a konfliktusos térségekből származó ásványkincsekhez. Úgy gondolom, hogy a legjobb a részemről az lenne, hogy a szakértőknek adom át az időt, tehát én is kíváncsian várom a szakértők véleményét. Nagyon szépen köszönöm, Winkler úr! És most áttérünk az első panelre. Ez pedig eh, a bizottság javaslatának javaslatával foglalkozik, és szeretném Tyler Gillard úrnak átadni a szót, aki az OECD tanácsadója és a téma szakembere. Tehát öné a szó. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt az Európai Parlament előtt felszólalhatok. Tyler Gillardnak hívnak, jogi tanácsadó vagyok az OECD-nél, OECD-nél a befektetési osztályon. Az OECD pedig eh, itt a konfliktusos területekről származó és eh, magas kockázatú területekről beszerzett ásványkincsekkel foglalkozik. Az OECD eh, e partnerországokkal együttműködik 2009 óta civil szervezetekkel, vállalatokkal, hiszen a vállalatok is felelősek az ásványkincsek kitermelésében, munkahelyek teremtésében, és pedig olyan helyeken, ahol magas kockázat van. Ez egy több érintettet magában foglaló folyamat, OECD és nem OECD országok vannak benne. Nagyon fontos a civil társadalom, a nemzetközi civil szervezetek és szakértők. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert konszenzuson alapuló folyamatról van szó, amelynek része az ipar, az afrikai kormányzatok és az OECD. Az OECD javaslatokat tesz, hogy mit tehetnek a vállalatok a magas kockázatú területeken. Ezt az iránymutatást 43 ország fogadta el, az OECD országok és kilenc egyéb ország. Tehát ezek az ajánlások pedig eh, konkrét intézkedés terveket is tartalmaznak. Az összes Európai Uniós tagállam betartja ezeket az ajánlásokat, és ez lehetőséget is ad Örülünk annak, hogy a rendelet tervezett alapja az OECD útmutatója. Egy intelligens, pro és reaktív folyamatról van szó. A vállalatok és az egész ellátási lánc használja. Tehát tartalmaz konfliktus előrejelzést, és helyzetfelmérést. Az OECD körültekintési javaslatai öt konkrét lépésből állnak. Most néhány szót szólnék az útmutatás hatájáról. Olyan vállalatokra vonatkozik, amelyek az ásványkincsek tekintetében tevékenykednek, tehát ezek kereskedő vállalatok, bankok, gyártóvállalatok és értékesítő vállalatok. Tehát az ellátásban részvevő összes vállalatnak figyelembe kell venni a gondos körültekintésről szóló ajánlásainkat. Tehát például megfelelő körültekintési intézkedések vannak a bányától az műig és a fogyasztókhoz eljuttatásban részt vállaló vállalatokra is vonatkoznak a körültekintési útmutatások. Itt különféle szinteket különböztethetünk meg. Tehát például a bánya cégeknek ismerniük kell a bányák helyszínét, ismerniük kell az ott lévő viszonyokat, a munkamódszereket, a szállításokat, és a másik részben részvevő vállalatok, tehát például az olvasztó műnek is tudnia kell, hogy honnan jön az ásványkincs, milyen eredete van, a hatályról, itt a finomítókat és az olvasztókat veszük célba elsősorban, hiszen 500 smelter refiners cover és igazából a termelés 95%-a ezekre koncentrálódik. Tehát nagyon fontos, hogy a vizsgálatok, a vizsgálataink erre a pontra koncentráljanak. Itt az importőrök kisebb szerepet játszanak, ezen kívül nagyon fontos, hogy a finomítók, az olvasztók utáni vállalatok is részt vállaljanak a folyamatban és fontos az, hogy a ellátási lánc mindkét végén szereplő vállalatok betartsák a körültekintésre vonatkozó előírásokat. Az Európai Unió garantálhatja, hogy a konfliktusújtott területekről beszerzett ásványkincsek esetében tartsa be az ide vonatkozó ajánlásokat. Egy új irányelv is létezik, amely vonatkozik ezekre az ásványkincsekre, és a rendelet tervezet pedig eh, konkretizálhatja, hogy igazából mik várhatók el. Minden ásványkincsre vonatkozik eh, az ajánlás, amely konfliktus újtott és magas kockázatú területekről jön. A vállalatoknak megfelelő körültekintéssel kell eljárni, itt nagyon figyelni kell arra, hogy ne finanszírozzanak fegyveres konfliktusokat, erőszakos konfliktusokat. Az útmutató, tehát eh, például a cín, arany, kadmiumra vonatkozik. Tehát eh, itt eh, van egy általános rész, egy beslési rész, és ezen kívül a arany ellátási láncra is vonatkozik ez, ahogy az előbb leírta. A rendelet tervezet itt az aranyra, wolframra vonatkozik, tehát például tükörkészítésben használatos anyagokra, és részletes részletes ajánlásaink is vannak a vállalatoknak, hogy megfelelő körültekintéssel járjanak el a magas kockázatú területről beszerzett ásványkincsek esetében. A mi tekintetünkben az elvárásaink más ásványkincsekre is vonatkoznának. Itt azonban ez nagyon technikai jellegű lenne. Azonban a vállalatok más fém tekintetében is jelenthetnek. Az útmutatás célja az, hogy a magas kockázatú területekről beszerzett ásványkincsek esetében megfelelő körültekintéssel járjanak el a magánvállalatok, és az összes OECD és afrikai országra vonatkoznak ezek. Reméljük, hogy az ásványkincsek kitermelése hozzájárul majd a biztonságos munkahelyekhez, a gazdasági növekedéshez. Éppen ezért eh, konstruktív eh, megközelítést alkalmazunk az ajánlásokban. Progresszív, konstruktív eh, felépítése van, és így, hogyha beletekintenek az útmutatókba, akkor látják, hogy mm, felelős termelőkről van szó, és az egész az embargóig is terjednek az intézkedések. Itt a körültekintés nem garancia, nem tökéletes, de szeretnénk, hogy a vállalatok megfelelő jó hiszemmel járjanak el a folyamatban. Szükségünk van egy természetes rugalmasságra is, amikor a KKV-kre gondolunk, hiszen a KKV-k nak kell elsősorban körültekintéssel eljárni. A vállalatoknak a körültekintési feladatokat több szereplős módon kell megoldani, hiszen csak is így tud a rendszer megfelelően hatékony lenni. Tehát lassan-lassan lejár az időm. Tehát az ENSZ biztonsági tanácsa is támogatja és vonatkozik például Elefántcsontpartra, ahol most egy végrehajtási programunk van. Az Európai Unió a legnagyobb donora a mi programunknak, hiszen kapacitás építéssel foglalkozunk, és nagyon hálások vagyunk ezért a támogatásért. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a következő szakértő. Mokon Lalazi úr kongói demokratikus köztársaságból a civil társadalmakat képviseli a saját régiójában. Ilyen posztot tölt be. Euh, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A sabondai, kivúi emberek nevében szeretnék most beszélni, akik lehetővé tették azt, hogy elmondjam önöknek, hogy milyen hatással járhat országunkra és az emberek életére az, hogyha a konfliktus területekről származó ásványkincsekkel kapcsolatos jogszabályt elfogadják. Építjük, demokratizáljuk az országot, de demokratikus értékek építéséhez nagyon fontos, hogy foglalkozzunk rengeteg ilyen fontos kérdéssel, mint például a konfliktus területekről származó ásványkincsek. Még nem találtuk meg a válaszokat erre, és az európai öm, eddigi erőfeszítéseknek nem volt elégséges hatása. Az ásványkincsek, a ö, nyersanyagok a konfliktusokat csak pénzzel látják el, csak táplálják. Számos elemről szeretnék beszélni. Először is az emberi jogok megsértése kapcsolódik az ásványkincsek kiaknázásához, mégpedig három szinten kapcsolódik ez a fegyveres erők támogatásához. Nagyon gyakran ők a tulajdonosai azoknak a bányáknak, ahol ők személyesen kizsákmányolják a bányászokat. Aztán az ezen bányászati tevékenységekre kivetett adókból is ők részesülnek. Például a sabondai területen új formái ö, ö, új ö, módozatai alakultak ki a kizsákmányolásnak. Például a kiaknázáshoz használt ö, berendezések is az a milíciák és a fegyveres testületek kezében vannak, és az ásványkincsek kitermelői, valamint a fegyveres erők között nagyon szoros a kapcsolat, hiszen a fegyveres erők rendszeresen megjelennek, hozzáférnek az általuk kontrollált öm, területekhez, ahol a, az ásványkincsek kiaknázása folyik. Van egy úgynevezett Kuno Mining cég, ami 2014-ben engedélyt kapott a hadseregtől, hogy a Sabunda területén, ahol egyébként a helyi hatóságok is engedélyt adtak neki, arra, hogy a milíciákkal aláírjon szerződéseket. Egy bizonyos Alexander Moami felelős ezért. Nagyon nehéz tehát, ha azt elfogadni, hogy az Európai Unió egy ilyen nagyon gyenge jogszabály elfogadásával hozzá tudjon járulni a békéhez és a demokratizációhoz, hiszen az ilyen szoros összefonódása a bányászatnak a katonákkal felmarad, és ez továbbra is nagyon nehézé teszi a helyzetünket. A milíciák például a Rajám Tomboki, úgy exportál ásványkincseket, hogy a hatóságok igazolást adnak nekik, például az alumbúj területeken. Így lefedik a mi területeken, mi területünkön lévő bányákból származó illegális kitermelést hiszen a maguk a hatóságok adnak nekik igazolásokat. Nagyon fontos tehát, hogy jelentős és világos intézkedéseket fogadjanak el, hiszen csak így lehet megoldásokat találni, és a civilek időről időre el kell, hogy költözzenek, el kell, hogy meneküljenek, mert a különböző biztonsági szolgálatok, milíciák egymással harcolnak a bányák ellenőrzéséért. Tehát a népességgel a gyermekek is el kell, hogy meneküljenek, és ez a újból és újból megismétlődik. Tehát kérem az Európai Uniót, hogy vegyék komolyan ezt a problémát. Az önök parlamentje vegye komolyan, hiszen a népünk szeretne, reménykedik abban, hogy egy napon majd békében élhet. Az új öm, kitermelési módozatok, például az Ulindi folyónál és egy másik folyónál ezekkel az új gépekkel, ezek az új kiaknázási módozatok új adók alá esnek, és nap mint nap azt látjuk, hogy konfliktusba kerülnek a különböző fegyveres csoportok, akik ellenőrzik ezeket a bányákat. Azt is tapasztaltuk, hogy a, az éc fertőzöttség is növekedett. Két százalék volt nagyon régen, de 16 hónappal azután, hogy ezt az új kiaknázási módzatot bevezették, 13%-ra ugrott az AIDS Tehát ez is megtizedeli a népességet, és ráadásul egy um, olyan kampány van, amivel befeketítik az intézkedéseinket. De hogyha különösen az amerikaiakét, az amerikaiak jogszabályát. De hogyha az amerikaiak jogszabálya nekünk használ, ha az átlagembereknek az élete könnyebbé, békésebbé válik tőle, akkor mi ezt elfogadjuk. A civil öm, hatóságok, a milíciák és a katonaság mind érdekelt ezen bányák kiaknázásában, különösen ö, Manyema északkivú és délkivú területén. Nagyon pozitív hatásokat tapasztaltunk, mióta az amerikaiak elfogadták ezt az új szabályt, és egy tárgyalási keretet hoztak létre az országunkban, ahol a civil társadalom is részt vehet a párbeszédben, és elítélhetjük ezeket a gyakorlatokat, amiket az FARDC és a más militáns szervezetek folytatnak. El kell ezeket a gyakorlatokat ítélni. Olyan erőfeszítések is vannak, amelyekkel a kis ásványkincsek ki, nem ipari, hanem egyedi módokkal való kitermelőit próbáljuk védeni, akár szövetkezetbe tömöríteni. Szeretnénk ennek a problémának, az illegális bányászatnak a végét látni. De azt tudjuk, hogy ennek meg lesz az ára. Tudjuk, hogy ez egy folyamat, és azt szeretnénk kérni az Európai Uniótól, hogy hasonlóképpen járjon el, mint az USA, és legyenek olyan intézkedések, amelyek tovább erősítik az amerikai jogszabály hatását. Azt is szeretném elmondani, hogy erősítsék meg a jogszabálytervezetet, amit a bizottság benyújtott, hogy hatékonyabban fel tudjanak lépni az ásványkincsek illegális aknázása ellen. Ráadásul nagyon fontos az, hogy a partner kormányokat bevonják abba a folyamatba, amelyel a jog, az igazságszolgáltatás elítéli a méltáns és mafiaszerű csoportokat, amelyek ellenőrzik ezeket a bányákat. Nagyon fontos az, hogy a vállalatok vegyék át a bányák működtetését, és felelős szervezeteket kell létrehozni és működtetni, amelyek tudják ellenőrizni ezeknek a jogszerű működtetését. Hoztam néhány dokumentumot, akik érdeklődnek, azok a prezentációmon túlmenően még rengeteg javaslatot olvashatnak ezekben a dokumentumokban. Elnök, köszönöm szépen! Jetzt hätte eigentlich Herr Tulondok éppen most Kassindi úr kapott szót, viszont ö, utazási nehézségek miatt nem tudott eljönni, de írásban is megfogalmazta az előadását. Ez hozzáférhető, kérem olvassák el. Ezzel gyakorlatilag a nemzetközi kontextus elég jól leírásra került. Most a kérdés az, hogy az implementálás mit jelent egy adott jog kapcsán a különböző érintettek számára. Most először az Aerometó főigazgatójának adok szót. Guy Tirán úrról van szó, aki a saját szempontjából, az Aerometó szempontjából számol be Köszönöm szépen elnök úr az INTA titkárságának is egyébként, hogy megszervezték ezt az eseményt, és lehetőséget kapunk arra, hogy beszámoljunk aggájainkról kapcsolatban, és szeretnék magyarázatot hozzáfűzni, hogy miről is szól ez a terület az európai nem vastartalmú ágazat, fémágazat mit jelent valójában. 500 ezer embert foglalkoztatunk, és egy fenntartható társadalom érdekében dolgozunk, kínálunk megoldásokat. Egy zöldebb gazdaságot szeretnénk, növekedést Európában, és az európai társadalom jövőjében azt gondolom egyre fontosabb azon fémek szerepe, amelyek fenntartható energiaforrást kínálnak megfelelő egészségügyi rendszerhez tudnak hozzájárulni. Ezeknek a fémeknek a termelése, feldolgozása rendkívül magas szintű Európában, magas szintű az energiafelhasználás is, és hatékonyan dolgozunk ezen a területen. Továbbra is ezt szeretnénk, mert azt szeretnénk, hogy versenykép maradjunk. Ez a javasolt rendelet egy sor bizonytalanságot okoz, amely árthat a fémipar versenyképességének itt Európában. Ezt az, azért mondom, mert teljes mértékben osztom azt, hogy szükség van transzparenciára a kereskedelemben, a fémkereskedelemben, a konfliktusos területekről, meg mindenek előtt meg kell találni a megfelelő megoldást ezekre a kérdésekre, ez egy prioritást élvező terület. Az Európai Bizottság javaslata alapján is azt tudom mondani, hogy szélesebb perspektívából kell megközelíteni a kérdést, és megfelelő intézkedésekre van szükség. Egyszerűen azt sajnáljuk, hogy csak a kereskedelemmel foglalkoznak ebben a javaslatban, és teljesen figyelmen kívül hagynak fejlesztési, együttműködési és külpolitikai szempontokat, pedig ezeket az elemeket is bele kellene foglalni pragmatikus módon annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet, kint a terepen persze, ez a fő cél természetesen. Nem akarunk egy új bürokratikus rendszert, nem akarunk egy olyan rendszert, amely mi olyan rendszert akarunk, amely konkrét problémákra képes megoldást kínálni. Az ágazatban elkötelezettek vagyunk, hogy mindent megvalósítsuk, amit csak lehet. Nem csak azt akarjuk átültetni a gyakorlatba, amit a fejlesztési együttműködésére elő. Itt egy sor konkrét kérdésről van szó. Ezen túlmenően az egész ágazattal kívánunk lépni, és készek vagyunk önkéntes lépéseket és kezdeményezéseket indítani, hogy az ellátási lánc felelősséget vállaljon, ennek érdekében egy sor auditálási programot vezetünk be, hogy ez az ON az első terület, amelyről szeretnék. Itt indult ez az ellátási lánc kezdeményezés. Az elektronikai ágazat is egy ilyen programot indított az arany és a gyémánt szektor is, illetőleg a Wolfram szektor is kialakította a saját programjait ezen a területen. Vagyis ezek az olvasztó feldolgozó helyek igenis kötelezettséget vállalnak. Más régiókban, a világ más régióiban is vannak azonban feldolgozók, olvasztók, kohók Dél-Amerikában is, Dél-Afrikában, Ausztráliában ez nagy rendszert alkotnak, és ez egy sikeres rendszer. Szeretnék most egy néhány konkrét bizonyítékkal szolgálni arra, hogy mennyire vagyunk sikeresek. Vegyük például az ON ágazatot, 2010-től a napjainkig drámai változást figyelhettünk be az ellátási útvonalakon, az ON esetében, az afrikai konfliktusos területekről. 2010-ben itt azt láthatjuk, mint egy 100 százalékban nem tiszta forrásokból érkezett ez az erőforrás, és önkéntesen csökkentettük a mm, mennyiségeket erről a területről, és itt láthatják ezeket a számokat. Napjainkra jutottunk oda, hogy az eredmény az, hogy több mint 99%, majdnem 100% az ellátás területén tiszta, nem csak Európában, hanem az egész világon. Úgy gondolom tehát rendkívül fontos, hogy a rendszer előnyeit kiaknázzuk. Most meg kell említeni a Dodd-Frank jogszabályjal és egyebekkel eh, megfelelő rendszereket kell kialakítani, ösztönzőket kell kialakítani, méghozzá oly módon, hogy a teljes értékteremtési láncot bevonjuk, és fejlesztési programot indítsunk. Ezek eh, konkrétan bizonyítják az előnyeiket a piacon. Az, az ágazatról beszéltem, hogyha fel akarjuk tartani, fel akarjuk tartani az európai iparverseny képességét, akkor helyesen kell lépnünk. Ezt nem tehetjük meg anélkül, hogy néhány aggályt figyelembe vegyünk. Az egyik ilyen problémánk az egyenlő esélyek témája a tisztességes játékszabályok témája, hogy globális szinten kell bevezetni az intézkedéseket, hogy csak az EU-ban és az Egyesült Államokban oldjuk meg a problémát, mint a Dodd-Frank Act esetében, ez, egy, ez nem fog működni. Európában vannak bizonyos számok, amelyeket az elemzések hoztak felszínre, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a teljes a kohállomány 5%-a van csak Európában, ez a rendszer csak egy 5%-ban tudna hatást gyakorolni a probléma megoldás érdekében. E fölött pedig el kell, hogy mondjam még, gondoljuk végig, hogyha nem veszük figyelembe az ellátási láncot, ha nem lát, találunk módot arra, hogy ösztönözzük az ellátási láncot, hogy tanúsítványa rendelkezőktől vásároljanak, akkor nem tiszta forrásból fognak beszerezni, például Kínából vagy máshonnan, ahol nem tanúsítványozott üzemeltetők vannak jelen, és ők látják el a piacot. Ezzel csak megnyitnánk előttük a piacot, azok előtt, akik nem rendelkeznek megfelelő tanúsítványjal, és Eh, nagyobb függés alakulna ki harmadik államoktól, kevesebb hozzáadott értéket termelnénk az európai gazdaságon belül, és a végén ez oda vezetne, hogy nem biztosítjuk, nem védjük meg az ellátási láncot, és ezzel gyakorlatilag az Európai Bizottság javaslatának célját ásnánk alá. Mondom, a célt teljesen támogatjuk, mi szerint kint a terepen kell javítani helyzetet. Egy sor eh, ajánlást dolgoztunk ki, amelyet megosztottunk a különböző hatóságokkal, ami őket illeti a bizonytalanságon a rendszerben nem átlátható. Hogy akarunk egy rendszert végrehajtani, átültetni a gyakorlatba, ha nem tiszta a rendszer, nem átlátható a rendszer, és bizonytalan. Ez az a helyzet és akkor egyszer nem lesz kezdemény, nem lesz ösztönzés arra, hogy Európában ruházzunk be. Éppen ezért a rendszer átláthatóságát, tisztaságát kell biztosítani. Ez az egyik legfontosabb téma, számos dolgokat meséltem, hogy például a másodlagos nyersanyagokat kizárjuk a rendelet hatájául, és hogy az EU rendszere mennyiben van összhangban azzal, ami már működik, ami már fennáll, az önkéntesség és a szabályozás területén, és az egyik lehetőség az, hogy elismertetjük a rendszert az OECD-n belül, méghozzá a körültekintés elvén. Ezt már bevezettük mi itt a szektorunkban, és a Dodd-Frank Act, amit már alkalmaznak, az is egy kezdeményezést jelenthet. Egyenlő esélyeket kell biztosítani egyébként az egységes piacon belül is, ez is egy fontos téma, hogyha ezt el akarjuk érni, akkor azaz az úgy történhet, hogy ne legyen sok hangúság ezen a területen belül, ne legyen zavar, hanem egységes hatóság vizsgálja, hogy kiteljesíti az előírásokat, és harmadik feleket auditálni kell, ezt tisztázni kell, hogy ez hogyan működjön, és kereskedő szempontból érzékeny és bizalmas információk kezelése is rendkívül fontos. Köszönöm szépen a figyelmeket, és természetesen a kérdéseik vannak, keressenek meg, vagy engem, vagy a kollégáimat is. Köszönöm szépen. Azt gondolom, nagyon konkrét előadás volt ajánlásokkal együtt. A következő előadónk Julian Lagarde lesz, az ISO csoport tagja, és parancsolja. Meg... Mr. Chairman, um, members of the European Parliament. Tisztelt elnök úr, képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma délelőtt az intel nek dolgozom, de itt most a Digital Europe-ot képviselem. Ez az Európai Digitális Technológiai Ágazat képviselője. Fontos ez a szektor, ez a digitális egységes piac gerince, amit egyébként a Juncker Bizottság is nagyon jelentősnek tart. Ez tehát prioritás számunkra továbbra is, mert a, ez a négy fém, amiről ilyen sokat halltunk, amelyeket elektronikus eszközökben használnak, különösen a tantál és az ón számunkra is látható, hogy mennyire jelentős mértékben van felhasználva. A kezdetektől már a Dodd-Frank jogszabály elfogadása előtt az amerikai és az európai cégek, mint például az Ericsson és a Philips régóta küzdenek azért, hogy megfeleljünk ezeknek az elveknek, de még mindig lehet haladni. Nem csak mi vagyunk az az ágazat, amely ezt a négy fémet felhasználja. Úgyhogy ha egy EU-s terv hatékony akar lenni, akkor az összes érintett ágazatnak ugyanabba az irányba kell próbálnia hatnia. Ez egységes felvásárlásra, egységes fellépésre van szükség. Globális ágazat vagyunk, nagyon komplex globális ellátólánca, ami több szintű. Akár tízezer cég is lehet, akár csak az első szinten az általunk gyártott termékek nagyon gyakran több ezer összetevőből állnak össze. A második beszállítói szint után az ezek alatti cégek már gyakorlatilag nincsenek hatással arra, hogy az ő beszállítóik honnan szerezték be az alapanyagokat. Úgyhogy óriási kihívások állnak előttünk, ezért segítettünk létrehozni a konfliktusmentes beszerzési kezdeményezést, ennek a zászlós hajója az úgynevezett Conflict Free Smelter Program, konfliktusmentes beolvasztó program. Ez próbálja elkerülni azt, hogy konfliktus által sújtott övezetekből származó, vagy nagyon kockázatos területekről származó ásványanyagot használjunk. Több mint hét szint van a gyártók és a bánya között, úgyhogy azt gondoljuk, hogy legalább a beolvasztó finomító szintre kell koncentrálni, ebből legalább 400 van világszerte, ahhoz, hogy hatékonyak lehessünk. Kevesebben vannak ugyanis, mint a kereskedők, mint a bányák, tehát ez az egyetlen szint, ahol az ásványi anyagok eredetét még vissza lehet keresni. Amikor már beolvasztották, feldolgozták a fémeket, akkor már ez lehetetlené válik. Ez a program más ágazatokat is, például a légi járművek gyártóit, az autógyártókat is beszeretné vonni ebbe a munkába. Legalábbis, hogy az elkötelezettségünket fejlesszük és javítsuk. Jelen pillanatban van egy, egy olyan nyilatkozat, amely nem régiókra összpontosít, és amely a szociális kérdéseket is figyelembe veszi. Ezt próbáljuk most frissíteni. Úgy gondoljuk, hogy a beolvasztók és a ré, finomítók azok, hogyha az ő felvásárlóik nyomást gyakorolnak rájuk, akkor hajlandóak lennének részt venni ebben a folyamatban. Az is nagyon fontos, hogy az elektronikai szektor elvárja, mivel ők a legnagyobb felhasználók, elvárja ezen bizonyítványok meglépé, meglétét hogyha ezen a szinten túlmegyünk, akkor már nem lehet megállapítani, hogy egy konfliktus övezetből származik, vagy nem. Nagyon fontos, hogy az olvasztóművek és finomítók tulajdonosaitól elvárjuk azt, hogy a vásárlóiknak az igényeit betartsák, és ilyen bizonyítványokkal tudják bizonyítani, hogy tiszta helyről származik az általuk felhasznált anyag. Úgy érezzük, hogy azok az ösztönzők, amelyekkel próbálkozik az Európai Unió, talán elégségesek. Hogyha megfelelően csinálják, akkor mondjuk a közbeszerzési szabályok megváltoztatása is hatásos lehet, de sok ö, ö, eszközre van szükség. Ott van a Dodd-Frank jogszabály, az OECD iránymutatások ezekről. Ö, leírt, hallottunk már, ezek már ö, gyakorolnak nyomást a piacra, de ez még nem elég. Hogyha ez a rendelet tervezett is elfogadásra kerül, akkor lehetséges, hogy akadályozni fogja az olvasztókat és a finomítókat abban, hogy megfeleljenek az általunk támasztott igényeknek. Az EICC és Jesse és az IPC 1755-ös ágazati standardok lehetővé teszik azt, hogy az ellátási láncon belül kommunikáljunk egymással ezért gondoljuk azt, hogyha a rendelet az nem az általunk javasolt negyedik szintre, azaz az olvasztómvekre és kohókra és finomítókra vonatkozik, akkor nem lesz hatásos. Egy nemzetközi vétett, auditált norma sorra van szükség. Ebben tud segíteni az Európai Unió, és együtt tud működni az OECD-ben. De más területeket más érdeket, feleket is be kell vonni. A piac feldarabolódásának elkerülése véget az OECD iránymutatásának az ötödik lépés, azaz a kellő óvatosság figyelembevétele is fontos, illetve a nem pénzügyi információk nyilvánosságát tétele. Ez egy olyan jogszabály, amely szerintünk nagyon hatékony még pár szót a KKV-król. A KKV-knak hasonló kihívásokkal kell szembenézniünk, mint a nagy cégeknek, amikor a termékek alapanyagainak az elmazásáról gondolkoznak, de számukra nehezebb az elvárásokat teljesíteni, mert korlátozottabbak az erőforrásaik, és kevesebb emberük van. Ez azt jelenti, hogy a KKV-knak nincs olyan tárgyaló ereje, mint a nagy vállalatoknak, különösen akkor, amikor a beszállítóikkal vagy a vásárlóikkal tárgyalnak. Ezért nagyon fontos, hogy ne rájuk terheljük a e, bizonyítási terhet, hanem nagy cégekre. Óvatosan kell lennünk akkor, amikor a KKV-kra gondolunk arra, hogy hogy tudnak megfelelni a közbeszerzési szabályoknak. Végül a COSME program, amit már említettek, és a kiegészítő intézkedések. Az összes KKV-nak, amely az iránymutatásokat, az OECD iránymutatásokat szeretné figyelembe venni és betartani, támogatást kellene nyújtani. nagyon fontos az, hogy a meglévő keretekre építsünk, mint például a CFSP-re, amit említettem, a felelős aranystandardra, a, az ékszerágazatban már megvalósult bizonyítványrendszerre, és a TICMC kezdeményezésre a Wolfram szektorban. Nincs pontosan definiálva, hogy mi minősül konfliktus sújtotta vagy nagy kockázatú zónának. Nem akarunk stigmatizálni bizonyos területeket, de ugyanakkor nem a cégeknek kell meghatározni ezt, hogy mi egy konfliktus sújtott zóna. Hogyha ezeket sikerül beazonosítani, és ezt már korábban is említették, akkor a kapacitásépítés, a diplomáciai csatornák végre beindulhatnak, de a nyomon követhetőség az itt kezdődik. Összefoglalva támogatjuk az EU javaslatát, mert az OECD iránymutatásokra egy kockázat alapú, um, um, kellő óvatosságra alapuló megközelítésre épül, ami csökkenti a kockázatokat, és nem tudjuk a nulla kockázatot elérni. Kiegészít a dot frank törvényt, és egy csomagként érkezik, ami hez lehetséges, hogy még további fontos kiegészítő intézkedések fognak csatlakozni. Tényleg szükség van arra, hogy legyen sürgős lépés. Több ö, érdekelt fél részvételével technikai jellegű párbeszédet kell folytatni, hiszen jelen pillanatban nem világos az, hogy ezek a folyamatok hogyan ö, működnek, nagyon komplexek. Meg kell értenünk azt egyrésztről, hogy milyennek a már létező rendszerek, és tisztázásra van szükség bizonyos definíciók tekintetében is. Ezért fontos, hogy az érdekelt felek részt vegyenek egy ilyen közös vitában. Köszönöm szépen, végül, de nem utolsó sorban most Michael Gibbnek adom meg a szót, aki a konflikt Resources vagy konfliktus területekről származó nyersanyagok kampányvezetője. Global Witness. Köszönöm szépen a Global Witness kutatásokat végzett, azt vizsgálja a konfliktus és korrupció, az emberi jogok sérelme, hogyan alakul, mint egy húsz éve foglalkozunk ezzel a konfliktusos ásványokkal, egy évtizede foglalkozunk konkrétan, igyekszünk ezzel a nagyon aktuális témával foglalkozni és megjeleníteni. Örülünk, hogy részt vettünk a mai vitán. Nem azért jött kértem, hogy csak a Global Witness-t képviseljem, hanem másokat is képviselek. A civil társadalmi koalíció több mint 60 civil társadalmi szervezet tartozik, az Amnesty International, az UEFA, a PAX és egyebek. A e, mindenhol jelen vagyunk Kolumbiában, Közép-Afrikai Köztársaságban, Zimbabwe, Myanmarban, a konfliktusos területek elsősor azt jelentik, hogy ezek miatt alakulnak ki súlyos nehézségek egy adott területen, és igyekszünk megelőzni a konfliktusok kialakítását a munkánkkal. Azért jöttem ide, azt gondolom, hogy aki egy adott időszakot töltött ezen a területeken, amelyeket érint a konfliktusos ásányok kérdése, akkor látjuk, hogy a jelenlegi helyzet gazdaságilag, morálisan sem fenntartható és nem védhető. Valaminek változnia kell, már hallottunk különböző vetületekről, hogy milyen hatásokkal jár ez, mit finanszíroznak vele, embereket ölnek meg, üznek el, szexuális erőszak, és a második világháború óta a legsúlyosabb legsúlyosabb eh, háborúk is ezeken a területen törtek ki. Eh, azt gondolom, hogy látni kell, hogy a közép-afrikai köztársaságban például a legutóbbi konfliktus mi miatt alakult ki. Eh, itt négy emberből egyet elűztek az otthonából ebben az országban, és humanitárius segítségre szorulnak az ott élő emberek, és itt a Global Witness látja, miről van szó, a gyémánt, a fa, elefántcsonti aranykereskedelem fontos szerepet játszik a konfliktusok kialakításában ez egész világon, és az itteni harc destabilizálja az egész régiót. Két tonna aranyat csempésznek ki, 48 millió euró értékben ebből az országból évente és egy mintegy 120 ezer eurót keresnek azzal, hogy az aranytermelést adóztatják meg, és mintegy 20 millió euró értékben csepésztek ki az országból, amióta felmentették a kimbeli folyamat elől, vagy per alól az országot. Itt nem csak a természeti erőforrásokról van szó, de amíg itt a korrupció nem, nem szűnik meg, addig nem szűnnek meg ezek a konfliktusok, és gyakorlatilag látjuk, hogy milyen gazdasági növeked, következménye vannak. Az, abban a konszenzus van, hogy a megoldás részévé kell tenni a fogyasztói és feldolgozói oldalt is. Nem lehet kérdés, hogy van egy társadalmi vállalati felelősség, amit meg kell jeleníteni ebben a kereskedelemben, hiszen a konfliktusok szenvedést okoznak az embereknek, az emberi jogok sérülnek. A 2011-es iránymutató elvek, amit az ENSZ fogadott el, világossá tette, hogy miről is van szó valójában 2010 óta az összes vállalat, amely természeti erőforrásokkal kereskedik, figyelme kell venni az iránymutatásokat, amit ez az OEC dolgozott ki, és amikről már beszéltem, természetesen észszerű, szkeptikusnak lenni, hogy ilyen óriási gondolatok merülnek fel komplex problémák megoldására. A körültekintés nem az egyetlen megoldás, ez természetesen fontos, de mindenkinek alkalmaznia kell a helyi társágoknak, a cégeknek, a társadalmak, tagállamoknak a együtt kell működni, ki kell dolgozni, hogy hol vannak a kockázatok, ezekkel foglalkozni kell, és egy működő környezetet kell kialakítani, és mérsékelni kell a kockázatokat a konkrét területeken. A körültekintés, a due diligence egy megfelelő folyamat, ez nem egy bürokráciát jelent. Itt csak meghatározunk, hogy a vállalatok mire ügyeljenek, és iránymutatásokkal szolgálunk, amikor dolgoznak, amikor a szokásos munkájukat végzik, főleg törékeny és válságos területeken, hiszen számos olyan forrás van, amit garantáltnak veszünk, de Tisztában kell lenni, hogy milyen, milyen változtatásokra van szükség. Számos ország számára ez már világos, például az ellátások esetén, például az Egyesült Államok már konkrétan alkalmaz az idevágó elősokat. Természetesen figyelembe kell venni a már meglévő önkéntességi rendszereket is. Számos cég nem érint a Don Frank Act, de ennek ellenére világosá tették, hogy a konfliktusos ásványokkal kapcsolatos politikát figyelembe veszik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kötelező előírások változtatják meg a cégek viselkedését alapvetően ezzel tudnánk biztosítani, hogy az EU cégek is megfelelően reagáljanak a beszerzési forrásaikra, ami a fenntarthatóságot biztosítja, és vonatkozik ez a ellátókra, a feldolgozókra, a finomítókra és az olvasztókra végig kell kísérni az egész folyamatot, és normalizálni kell ezt a folyamatot, amit a megfelelő körültekintés jelent. Ez egyszerűbbé teszi, hogy a cégek felelősségteljesen viselkedjenek viselkedjenek a kérdéses törékeny területeken, vagy sérülékeny területeken. A cégeket kiterjesztjük, azokról van szó, amelyek erőforrást jelentenek az EU számára. Őnekik feltétlenül elvárássá kell tenni az ilyen előírások betartását biztosítani kell, hogy a korlát nem, vagy a teher nem lesz túl nagy. Itt foglalkozni kell a következményekkel, ami a konfliktus területen kialakult. Természetesen rendkívül fontos, hogy az európai kis- és középvállalatok érdekeit is figyelembe vegyük, de látni kell, hogy a kereskedelemben számosan nagy szerepet játszanak, például az aranykereskedelemben. A kis- és középvállalatok tisztában vannak a saját szerepükkel, és világossá tették, és nem akarják, hogy másodrendű cégként kezeljék őket, és megfelelő kezdeményezés kezdeményezést tettek a szabályozásra ők is. Az európai az Európában már tudjuk, hogy vannak kötelező előírások, mint az Egyesült Államokban a nagyobb cégeknek ezt alkalmazniuk kell, ők ezzel együtt élnek, ez realitást jelent, mint hallottuk az OECD iránymutat, iránymutatások egy rugalmas rendszert alkotnak, egy újfajta megközelítést, mindenféle cégre vonatkozanak ezek, ezek az iránymutatások. Tényleg helyes irányba tett lépésnek bizonyultak, megfelelő információáramlást kell biztosítani Egyébként hangsúlyozok azt is, amit már hallottunk, hogy a kis és középvállalatok együtt működnek, hogy megfelelő kapcsolatokat alkossanak ki. Ezeket a, ezt a hozzáállást bátorítani kellene, a megfelelő körültekintés, mint iránymutató elv kell, hogy működjön. Fenntarthatóságot tudunk ezzel biztosítani a nemzetközi felelősségvállalással párhuzamosan együtt és meg, már elmondom, amit már korábban elmondtam, valaminek változnia kell. Alapvetően fontos, hogy változtassunk, de a helyes irányba kell változtatni. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság javaslata ö, ö, ö, általános megközelítés nem alkalmazható kizárólag egyetlen területre, amely konfliktust jelent és úgy kell kialakítani az egészet, hogy megfelelő kísérő politikák is eljáruljanak hozzá, és tényleg konkrét eredményre vezessen az időzítés, a vita úgy folyjon, hogy a rendelettel párhuzamosan, vagy a rendelet megalkotását, elfogadását megelőzően kell lefolytatni a fontos vitákat. A Dodd-Frank Act gyakorlati átültetéséből is vannak tapasztalataink, a Global Witness, mint mondtam, tíz éve dolgozik ezen a területen. Olyan nagy változást nem láttuk, mint amit az egyes előírások indokoltak volna, bár az Egyesült Államok hozzáállásának megváltoztatása komoly eredménnyel járt, és hiszen a ellátási láncok szerepét kiemelték a munkások, a bányászok szerepét is jobban figyelembe vesszük, és persze a folyamatnak nagyon az elején járunk, de, az, de és még mindig ott vannak a fegyveres csoportok a környéken, akik fenyegetik a békét. Ennek ellenére el kell, hogy mondjam, és egy árnyalt megoldásra van szükség minden oldalról, és azt gondoljuk, hogy a megfelelő körültekintés elve alkalmas arra, hogy tovább jussuk, és többet érjünk el, mint eddig. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselőké a szó. Van-e hozzászólás? Helmut volt az első. Zeréne Judit. Schuster, you have Judith and Miss Begini and Emma. Okay. Oké, okay. Helmut, please. Helmut, parancsolj. Köszönöm, Bernd. Köszönöm a résztvevőknek. Itt hogy hozzájárultak a meghallgatáshoz. Azt hiszem egyértelművé tették, hogy itt egy csak összetett kérdésről van szó, és itt az ideje, hogy az Európai Unión belül is megfelelő szabályokat alkossunk, amelyek eleget tesznek a kihívásoknak. Ugye kikerül az internetre ez a rendezvény, és ott közvetítik, és remélem Mahasi úr ügyében az egész EU felkapja a fejét, végig kellene, kellene gondolni közösségként, hogy minden lehetséges potenciális résztvevőn, tehát mm, biztosítsuk a azt, hogy eljusson a híre másokhoz, tehát valahogy gondoskodni kellene arról, hogy, hogy a problémára konkrétan felhívjuk a figyelmet. Azt, was wir beim letzten Mal schon kurz andiskutiert haben. Tehát erről már korábban beszéltünk regelung für die Europäische Szabályokra van szükség, az Európai Uniónak tanulnia kell a Dodd-Frank Act-ből, mint egyébként hallottuk a hearing során is, hogy ott vannak bizonyos sikerek. Ki kell bővíteni a hatályt, a földrajzi területet is, nem elegendő, amit eddig tettünk, és érdekesnek tartom amit az OECD javasolt, tehát az iránymutatások, hogy gondoljuk végig, hogy az egész beszállítói láncot függetlenül a feldolgozóktól bevonjuk, és az OECD iránymutatások rugalmasságát zsinórmértékként használjuk az EU számára. Nem a akarok túl hosszan beszélni, de egy pontot azért még felvetnék, hogyha Digital Europe képviselőit jól értettem, akkor azt mondta, hogy komplex a dolog, de ez az önkéntes kötelezettség vállalása számára elegendő, vagy a globális egyenlő piaci hozzáférés szükségességét mennyire tartja fontosnak, pontosabban az, hogy mennyire kell ezt kötelezően előírni, hol látja ezt, ez nem világos számomra, és ezt a két oldalú kereskedelmi megállapodásokban is szerepeltetni kell, ha ilyeneket megköt az EU harmadik államokkal, és ez egy pont, amit a TTIP-ben is szerepeltetni kellene. Nagyon érdekes lehet megtudni, hogy a kölcsönös szabályozás így hogyan működik majd. Éppen a Dodd-Frank Act összefüggésében, és hogy a WTO környezetében nem kell ezt újra felvetnünk, hogy csak kötelező előírásokat alkalmazzunk, amiket egyértelműen lehet ellenőrizni, megérteni, és transzperens módon látni, hogy ki mit csinál ezzel. Ez az érdeke a konfliktusos területen élő embereknek. Köszönöm szépen! hogyha konkrét kérdésük van a szakértők irányába, bármelyik irányába, akkor azt is mondják el. Maria. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az összes előadónak, amik lehet, akiknek az előadása lehetővé tett, hogy pontosabban látsunk a különböző véleményekkel kapcsolatban, általánosságban milyen szerepet játszon az Európai Parlament. Konfliktus kérdésében mindig azt látjuk, hogy a helyi kormányzatra hárítjuk a felelősséget. Úgy gondolom, hogy most itt a saját ajtónk előtt kéne söpörni, és ne a helyi kormányzatra toljuk a felelősséget, hanem mi változtassunk dolgokon. Hiszen nekünk is van felelősségünk. Tehát azt mondjuk gyakran, hogy vagy ők, a helyi kormányzat a felelős, vagy a fogyasztó, mert ő vesz valami illegális dolgot. És éppen ezért szeretnénk azt, hogy a méltányos kereskedelem elvei egyre inkább terjedjenek. De egyébként az Európai Bizottság pont azt választotta, hogy igen, legyen önkéntes ez az egész, választhassák a cégek azt, hogy önkéntesen játszák ennek a játszmának a szabályait. De hogyha ezek a vállalkozások nem ö, tartják tiszteletben a játékszabályokat, akkor a vásárló dönthet úgy, hogy nem veszi meg az ő, ö, termékeiket. De szerintem ez egy nagyon bátornak hangzó, de nem túl hatékony lépés, mert nem így működnek a piacok. És ráadásul ebben a kérdésben nem szabad elfeje, elfelejteni az idő kérdését, és én nem csak a versenyre gondolok, a versenyképességre, hanem életekről is van szó. És amikor összehasonlítjuk a vállalatok versenyképességét és az emberi életek kérdését a konfliktus sújtott a régiókban, akkor kicsit mindig rosszul érzem magam. Persze, oda kell figyelnünk a cégek versenyképességére, ez igaz, de hát ugyanakkor életek múlnak ezen, és a kivúi régióban elvesztett e, emberi életek nagyon súlyosan ö, lelkiismeretünkön ö, nyugszanak. Úgyhogy ezért kérem a bizottságot, hogy kötelező érvényű intézkedéseket fogadjon el. Miért? Elsősorban azt mondjuk, hogy a az önkéntes kezdeményezés az persze majd működni fog. De az Eurométónak azt mondta a képviselője, hogy, hogy nagyon sok cégnek vannak állami leányvállalatai. És ezek persze tiszták, de ezektől kikéri be a az igazolásokat. És hogyha ennyire könnyű ezeket az igazolásokat beszerezni, amennyire mondják, akkor miért nem tehetjük kötelezővé? Akkor miért kell önkéntesnek hagyni? így a tisztességes kereskedelmet támogatjuk, hiszen hogyha tisztán játszák a megfelelő játékszabályok szerint a játszmát a cégek, akkor akkor lesz tisztességes a verseny. Különben, hogyha nem játszanak tisztességesen a cégek, akkor lesz tisztességtelen a verseny. Ezért szeretnék kiállni a kötelező jellegű intézkedések mellett. Aztán mi itt Európában egyet értek azzal, hogy ki kell, hogy terjesszük a követelményeket, és ne csak az olvasztókat, az olvasztóműveket, hanem akár a végfelhasználóig elmenve más rétegeket is vonjunk be, és máshol is például a, a tehát máshol is várjuk el a megfelelő igazolásokat. Gondoljunk az élelmiszer feldolgozó ágazatra. A fogyasztók elvárják azt, hogy minden szinten garantálható legyen az alapanyagok nyomon követhetősége. Ezt a követelményt a az élelmiszeriparban most már használjuk, miért ne lehetne ugyanezt alkalmazni azon ágazatok esetében, akik fémeket használnak fel alapanyagként, hogy garantáljuk az európai fogyasztóknak, hogy akik fogyasztanak, azok nem felelősek embertársék életéért más területeken a Földön. Tehát így tudnánk garantálni a nyomon követhetőséget, és ezzel az egész emberiséget segítenénk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Elnök úr egy import szabályzatról van szó, amelynek az a célja, hogy fenntartható bányászatot teremtsen olyan területeken, ahol tényleg nagyon nehéz dolgozni. A fő kérdésem az, hogyha megnézzük itt a javaslatot, akkor Európában keresletet növelünk az ásványkincsek irányában, amelyek konfliktusos területekről származnak? Vagy ahogy valaki nagyon szépen kifejezte ma, tehát hogyha ez egy olyan politika, amelyen nem akarunk ártani, használunk valamit? Szerintem három döntéshozatali szintet lehet megkülönböztetni. Nyersanyagot akarunk, vagy fogyasztási javakat? nyomon követjük majd az ásványokat? Egészen az olvasztóból, a finomítóból dél-kelet-ázsiáig? Tehát végig tehát az Eurometal azt mondta, hogy a finomítók számára nincsen olyan érdek, hogy nyomon kövessék ezeket az ásványokat. Tehát akkor szeretnék rákérdezni, hogy milyen ösztönzőket próbál majd keresni a finomítóknak, olvasztóknak, hogy folytassák a követést azokra a területekre is, amelyek konfliktusosak. Hiszen a rendeletnek nem az a célja, hogy Kelet-Kongóban megtartsa a jelen állapotokat. Mert szerintem ez a legfontosabb. És uh, tudom, hogy a Dot frank az nem volt tökéletes. Tudjuk, hogy az amerikai jogalkotás szinte embargót hirdetett. És azt látjuk, hogy a cégek mégis lassan visszamennek. Kelet-Kongóban vannak már zöld bányák, én is meglátogattam ezeket, és ez a nemzetközi nyomás miatt van. Úgy gondolom, hogy az európai jogalkotásnak is le kellene ezt másolnia. Szerintem nem elég az, hogy elég lenne, hogyha önkéntes alapon ajánljuk a vállalatoknak, hogy nyomon kövessék ebben. Tehát az európai vállalatokat nem kényszerítik, és hogyha nem kényszerítik őket úgy, mint a Dot Frank, akkor önként szerintem nem fognak megfelelő körültekintéssel eljárni. A fogyasztók tudják, hogy olyan terméket vesznek, amely konfliktusmentes de a fogyasztási javakat is figyelembe kell venni, hiszen eh, ezeknek az ásványoknak a európai importja általában fogyasztási javakban csaló, csapódik, lehet a telefonokban, iPad-ekben, és így tovább. És pillanatnyilag eh, nem megfelelő, amit az Európai Unió tesz. Az Európába importált ásvány kincsek tekintetében a fogyasztókat is informálni kell. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném a szakértőknek is megköszönni előadásukat. Utalnék arra, ami múlt héten Strasbourgban történt. A Szaharov díjat egy orvosnak adtuk, aki kongói és a plenárison állva tapsolták meg. Mert eh, a világnak ezzel a konfliktusra terhes részében segít az embereken. És eh, felkeltett a figyelmet más konfliktuszónák irányába is. Azért tapsoltuk meg, mert eh, legyennek kötelező európai szintű törvények, a vállalatokra, akik ott üzletelnek. Hogyha a plenárison ezt képviseljük, akkor legyünk konzekvensek a jogalkotásban is. Tehát szerintem az első, ez az első fontos megjegyzés. Más szektorokban is látunk ilyen dolgokat, tehát például a fogyasztói javak tekintetében, a gyártott fogyasztói javak tekintetében is nagyon fontos a nyomon követetőség. Végezetül pedig eh, az európai-amerikai tárgyalások. A TTIP arról szól, hogy legyen egy új globális norma. Hogy a geopolitikai dinamika újra lendületet vegyen. Egy nagyon eh, jó szimbolikus lépés lenne. És így eh, elmondhatnánk jobban is, hogy miről is szól a TTIP igazából. Az emberi jogok javításáról, a fenntartható fejlődésről, a saját földrajzi térségünkben. De igazából a kollektív hatásunkról, befolyásunkról is szó van az egész világban. Tehát az Egyesült Államokkal együtt kell működni ezekben a jó ügyekben, és így haladhatunk előbbre. Az Európai Uniónak ezzel a javaslata lehetősége van, hogy vezető szerepet vállaljon. Használjuk ki ezt a lehetőséget, és lépjünk tovább, és ne hátra. Köszönöm. Emma? Thank you, Chairman, and thank you to all... Köszönöm, elnök úr, köszönöm a szakértőknek is az előadásokat. Nagyon jó előadásokat hallottunk. Nagyon sokat segítettek. Remélem, hogy a bizottság is folytatja technikai szinten is a jogalkotást. Hiszen nagyon fontos az, hogy megértsük a realitást, és hogy a realitás alapján alkossunk jogot. Itt néhány pontot kiemelni. Mindenképpen fel kell lépnünk, ezen a téren, hiszen az ásványok bányászata ezekben az országokban mindenképpen hozzájárul munkahelyek teremtéséhez eh, és eh, növekedéshez. Itt a három eh, ásvány és az arany konfliktusmentes bányászatát kell elérnünk. Tudnunk kell azt is, hogy a konfliktusos ásványkincsek nincsenek egyedül abban, hogy ezekben az országokban erőszak van. Igazából az országok erőszakos politikájának csak egy részét képzik. Tehát garantálnunk kell, hogy más tekintetben is odafigyeljünk a konfliktusra terhelt vidékekre. Tehát a Dot Frankel is elismerjük, hogy olyan cégek, amelyek kész termékekkel foglalkoznak. Ezek a cégek sem biztosak, hogy konfliktusmentes ásványkincsekkel van dolguk, hogy száz százalékig konfliktusmentes ásványkincsekkel. A másik megjegyzésem az az, hogy sürget az idő. És meg kell néznünk hogy konkrétan mely országokról, mely konfliktusos területekről van szó. És a szakértőink pedig tisztában vannak itt a helyzet súlyosságával, és nagyon jól meghallottuk. Tehát például Kongót említették konkrétan, és mondták, hogy volt olyan, ahol például leállították a bányászatot. De az sem jó, mert ha munkanélküliek az emberek, az nem jó, és az amerikai törvény értelmében munkanélküliek lettek bányászok, hiszen a vállalat nem vásárolt konfliktusos ásványkincseket. De hallottuk a szakértőinktől, hogy csempészés is van. Ezen javakkal mit tehetünk? Annak érdekében, hogy megfelelő egyensúly legyen. Tehát nagyon lényeges az, hogy a cégek nagyon odafigyeljenek, hogy milyen térségbe mennek. Tehát különféle intézkedésekre van szükség. És a másik az az, hogy segítünk a cégeknek, vagy, vagy mi csinálunk? Mi oda megyünk, megvizsgáljuk a cégeket, hogy konfliktusos területekről szerzik be a nyersanyagot? Tehát hogyan? hogyan, hogyan fogjuk igazából megállapítani, hogy működik vagy nem működik a dolog? Joachim? Én is szeretnék köszönetet mondani. A meghallgatás résztvevőinek most nem szeretnék minden ponthoz hozzászólni. Három téma érdekelne. Én is afelé hajlok, hogy legyenek kötelező előírások, de akkor fölmerül a kérdés, hogy Mit csinálunk akkor, hogyha valaki nem tartja be? Tehát itt arra kérdezek rá, hogy milyen szankciók létezhetnek, hogy a dolgot kézben tartsuk. Hiszen, hogyha valamit kötelezően előírunk, akkor az is foglalkoznunk kell, hogy mi van akkor, ha valaki nem tartja be a szabályokat. Tehát a második megjegyzésem Tehát itt négy ásványkincsről van szó, és ezeket önként, önkényesen választották ki. És azért, mert a Dodd-Frank törvény is erre vonatkozik, de vannak más ásványkincsek is, amelyek konfliktusos vagy kockázatos térségből származnak? Szerintem szükségünk van ezekre a kritériumokra, hogyha nem önkényesen akarunk eljárni, hiszen helyes a célunk, a kereskedelmi politikánkkal nyomást kell gyakorolni, akár kereskedelmi bolykottal is, de ez már átvezet a harmadik témakörre, hogyan definiáljuk a válságos térségeket, azokat a régiókat, amelyek számunkra kockázatosak. Tehát elegendő, hogy a vállalat dönti el? Nem, nem kell nekünk itt politikai felelősséget is vállalnunk Európai Unióként? És hogyan tudjuk a civil társadalmat a helyszínen bekapcsolni? Hiszen itt mindenképpen foglalkoznunk kell a bizottsági javaslattal, tehát a részleteiben is el kell gondolkozni, és javítanunk is kell. Köszönöm. Én is két kérdést tennék fel. Először is a Dot frank és az európai jogalkotás közötti viszony. Tehát nagyon korlátozott ezekkel az ásványkincsekkel a kereskedelem. Tehát nincsenek végte, nincs végtelen számú vállalat. Ezek a vállalatok pedig ismerik a Dot frankben lévő előírásokat, követeléseket. És egy második szabály, további szabály ennyit a helyzeten? Ez a OECD szakértők, vagy a Global Witness szakértőjének is érdekes lehet. Tehát nem, nem fogja az új jogszabály gyengíteni a már meglévőt? A Dodd-Frank beépült a mi rendszerünkbe is, tehát az ügyfelek jelentési rendszerében benne van. Miért nem csatlakozunk a Dodd-Frankhez? egy másik kérdés, ami foglalkoztat, hogy Európai Unióban előállított termékeket, amelyeket importálnak. Judit is utalt erre. De hát igazából nem tudok azzal mit kezdeni, hogy az import termékekre meg semmilyen kötelezettség nem vonatkozik, amely vonatkozik a többi ásványkincsről. Tehát igazából nem is látok megoldást, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek az ásványkincsek. Hát ez kérdés a bizottsághoz és kérdés a szakértőinkhez. Winkler úr. Uh, thank you very much, Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozni szeretnék azon sor, azok sorához, akik elmondták a véleményeket, akik örülnek az információknak és a véleményeknek. Úgy vélem, hogy fontos dolog. Két irányt látok a hozzászólásokból, és hát a kérdésekből, amit feltettek a kollégák kérdésként az egyik a rendelet tartalmára fókuszál. Nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság javaslatát javítani kell, és az is egyértelmű, hogy az összes érintett javaslatait figyelembe kell venni azokat is, akik itt vannak. Egy másik pedig a rendelet jellegére vonatkozik. Itt azt javasolnánk, hogy ugye itt felmerül az önkéntesség és a kötelező jellege ennek az egész szabályozásnak. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Én úgy gondolom, hogy a non-binding vagy a binding, és szerepet játszik, de azért igazából a tartalomról van szó, így tudunk munkahelyeket teremteni, megmenteni, és több kolléga beszélt az egyensúlyról, amit el kell érnünk. Valóban, ez tényleg így van. Arra ügyelnünk kell, hogy az egyensúly felmaradó, ahol a célunk, a legitim célunk az kell, hogy maradjon, hogy a fenntartható fejlődést biztosítsuk a konfliktusos területeken, hogy a, megmaradjon a gazdasági körforgás, hogy munkahelyek szülessenek, és hogy haladjanak tényleg, ténylegesen napjainkban is, és később. És egy további nagyon fontos cél, ami még előttünk van, az az, hogy biztosítsuk Európában a versenyképességet, abban az összefüggésben, hogy az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament is éppen aktívan foglalkozik Európa újraiparosításával, e, ezért aztán koherensé kell ezt tenni több más kezdeményezéssel. Úgy gondolom, hogy két kérdés, tehát az én személyes véleményem az két kérdés, mindenek előtt Gillard az OECD részéről mielőtt a két aspektust kidolgozna, amit említett, a a kiegészítő jelleg a dolognak más kezdeményezésekkel, vagy adott Frank Ektel mennyiben egészítik ki egymást, tehát van egy ilyen lehetőség a komplementaritásra, a kiegészítésre, és milyen intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy eh, ez ideálisan alakuljon, a másik pedig a rugalmasság kérdése. Eh, ha a lehetőséget is hallgattam, hogy a meglévő eh, a meglévő rendelet a nem köt, nem fő pénzügyi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, hogyan tudunk itt egy újabb rendeletet létrehozni. A többi kérdés természetesen az Európai Bizottsághoz irányul. Nagyon érdekelne, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja az összes szereplőt, az érintettet bevonni oly módon, hogy közelebb kerüljünk a célunkhoz. Köszönöm. Köszönöm. Utoljára, de nem van. Madame Benini. Köszönöm szépen. Elnök úr, árnyék előadója vagyok az EFDD csoport ö, frakciónak. Köszönöm szépen az előadónak, és különböző témákat én is felvetnék, bár számos kolléga ezeket felvetette. Én is szeretném aláhúzni azt, hogy önkéntes tanúsítványozási programok már voltak, és megmutatkozott, hogy ezek működtek is. De hát az nyersanyagok továbbra is a konfliktusokhoz vezetnek. De most egy újabb önkéntes programot akarnak indítani, bár az Egyesült Államok például egy másfajta megközelítést alkalmazott. Így tudok csatlakozni az előttem szólók ahhoz, hogy egyensúlytalanságok is kialakulhatnak, hogyha az egyes cégek csak az önkéntesség alapján döntenének, hiszen ez versenytorzító hatással is járjának, hogyha négy ásványról beszélünk itt általában a mai napon is, de hát persze vannak más ásványkincsek is, amelyek kapcsolatban szintén ugyanilyen jelenségekről beszélhetnénk. A kérdésem, hogy miért ilyen nyersanyagokról beszélünk. Egyébként feldolgozott termékeknél miért nem beszélünk erről? Ott is ugyanezek a problémák merülhetnek fel, aztán a kis és középvállalatok szerepe a termelési láncban kötelező tanúsítványozási rendszerek ne legyen túl bürokratikusak, ne legyen ez egy túl nagy teher a vállalatok számára. Az OECD képviselője talán reagálhatna arra, hogy a vállalatok szerepét ők hogyan látják, hogyan tudják figyelembe venni például a méretet, és adott esetben kis és középvállalatokat másképp láthatunk, másképp kezelhetünk. Most pedig az Európai Bizottság következik, Macó úr. Sorry, Mr. President, um, Mrs. Ratso is out of the room for just... Elnézést, elnök úr, Ratso asszony éppen kiment a teremből egy pillanatra. Ezt kérhetnénk szót az előadók köre után? Igen. Akkor, ha Tűn úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget hogy hozzászóltok ehhez a nagyon lényeges kérdéshez. Amit Bopongó Malázi úr előadása világossá tett, az az, hogy a konfliktus és az ásványkincsek kitermelése közötti kapcsolat megtörése óriási kihívás. Ezt a közös közlemény is tartalmazza. A konfliktus megoldás, békeépítés, fenntartható fejlődés, jó kormányzás, biztonság, átláthatóság, a pénzügy átláthatósága és az ellátási lánc átláthatósága, ez mind összefügg. Bármilyen ellátási láncra vonatkozó kezdeményezés a szélesebb körű megközelítés része kell, hogy legyen, ami nem csak a nagy tavak vidékére vonatkozik, hanem egy jelentősebb földrajzi területre. EU elkötelezettségre van szükség a szélesebb körülmegközelítés összes aspektusában. Elszigeteltségben egy konfliktusos ellátási lánc átláthatóságra vonatkozó kezdeményezés soha nem fog megoldani egy konfliktust. Persze, a cégek szeretnék természetes módon is elkerülni a kockázatot. Láthatók az Eurometás Digital Europe által mutatott számokból is az, hogy az ellátási lánc elég eh, tisztának tűnik, de még nem sikerült még a Demokratikus Kongói Köztársaság esetében sem a korábbi exportszinteket elérni. 2014-ben a 2000 2008-2009-es legmagasabb exportszámoknak a felét sem fogjuk elérni. Ez azt mutatja, hogy szélesebb körű kérdésről van szó, és meg átfogó megközelítésre van szükség. Nagyon örültem a Digital Europe felszólásának, akik rámutattak, hogy szélesebb körű cégeket érintő intézkedésekre van szükség. Az egyik felszólaló, vagy talán egy képviselő felbecsülte azt, hogy mennyi ásvány kincs, tehát az ásványkincsek milyen mennyisége járul hozzá a konfliktusok fenntartásához. A számok nagyon különböznek, az ENSZ szakértői 30%-ról beszélnek, de a Kongóban az illegális adóztatása, a drog, a szén, az ásványi anyagok mind hozzájárulnak a konfliktus fenntartásához és a konfliktus területekről származó ásványkincsekre vonatkozó kezdeményezés önmagában nem fogja megoldani a problémát. A ne okozzunk kárt elvét szeretném még az önök emlékezetébe idézni. És a regionális igazoló mechanizmusok, például az ICGR regionális kezdeményezése a természeti erőforrások tekintetében egy fenntartható igazolási mechanizmust állított fel a régióban. Ez nagyon jó kezdeményezés. Ami a konfliktus és a nagyon érintett területek, a külügyi szolgálat és a bizottság is megérti azt, hogy a tagállami hatóságok további pontosítást szeretnének látni a tekintetben, hogy mi tartozik ez alá a definíció alá. Most a rendelet tervezet esetében nagyon fontos, hogy az OECD és az agytöröztök, valamint az EU szakértőit használjuk fel arra, hogy jobban meghatározzuk, hogy mik ezek a konfliktus által sújtott területek. És ezt az információt utána az Európai Unió működtető, illetve a cégek számára rendelkezésre kell hozni, hogy ne csak a szakpolitikáik, de az ellátási lánc meghatározása ö, szempontjából is fel tudják használni. És most a bizottság kap szót. Köszönöm szépen. Először is hadd szóljak pár szót arról, hogy az önkéntes megközelítés, ahogy ezt az EU javasolta, miért hatékony. Ezt többen az előttem szólók közül is már hangsúlyozták. A nyilvánossággal való konzultáció, illetve a hatástanulmány is rámutatott, valamint a Digital Europe képviselője is hangsúlyozta, hogy a hierarchia alján lévő cégek is érdekeltek abban, hogy felelős ásványkincs beszerzési forrásaik legyenek. Ha őket két együtt, tesszük, akkor tenni is fognak az ügy érdekében. Azonban vannak nehézségeik. Ha viszont megnézzük a számokat, amelyeket a végrehajtás első, a Dodd-Frank törvény végrehajtásának első éve után gyűjtöttek, abból azt látjuk, hogy csak 1300 globális jelentésből 6 csak a 30%-át kapták meg, és a legtöbb esetben a jelentésben az található, hogy a cégek nem tudták megállapítani, hogy az ásvény konkrétan honnan származik. Tehát az átláthatóság a kulcs, ebből ezt vonhatjuk le. Éppen ez az oka annak, hogy az EU-s megközelítésben, amihez egyébként levontuk a Dodd-Frank törvényből tanulható következtetéseket, a pozitív és a tav- negatív tapasztalataikat is figyelembe vettük, és ez alapján alakítottuk a javaslatunkat a rendelettervezethez. Ez kiegészíti a Dodd-Frank törvényt, az OECD iránymutatásain alapul. Ez nem egy OECD mínusz, hanem OECD plusz a megfelelő óvintézkedések megtevése tekintetében. És itt most szeretnék az olvasztóművekkel kapcsolatos kérdésre reagálni arra, hogy a, ha csak az EU-s olvasztóműveket célozzuk, annak milyen hatása lesz a versenyképességre. Nem csak az EU-s olvasztóművek lesznek a célcsoportunk, hanem globálisan mindenki. Az összes olvastam, minek világszerte meg kell felelni ahhoz, hogy az EU szóba álljon velük. A globális olvasztómű listán meg fogjuk nevezni azokat, akik nem felelnek meg az ellátási lánc ellenőrzése előírásainak. És ezt tudni fogja az egész ágazat. Így azok a cégek, amelyek ezektől az olvasztóművektől vásárolnak, tudnak az importőrök igazolásaira hagyatkozni, illetve arra a fehér listára, amely a fekete lista ellentéte, amit a tiszta olvasztóművekről állítunk össze. Winkler úr megkérdezte, hogy hogyan fog az Európai Bizottság az érdekelt felekkel együttműködni. A rendelt tervezet nem áll egyedül, ahogy ezt már mások is mondták. Ezt kiegészítik olyan intézkedések, amelyek a közleményben is szerepelnek például a közbeszerzésre vonatkozó intézkedések, amely a downstream cégeket fogja érinteni, nem csak az EU-n belül, hanem globális szinten. Aki szeretne EU-s közbeszerzésben részt venni, arra mindenkire vonatkozni fog. Ezért tehát ösztönzőleg hat ezekre a cégekre. Aztán van egy pénzügyi technikai segítség KKV-k számára, egyébként a KKV-kről is sokan beszéltek, plusz ez vonatkozik az olvasztóművekre, a kohókra is. Ráadásul, ahogy azt szintén említették, a kongresszusra való politikai dialógus is kiegészíti ezt az intézkedés sort. Az különböző érdekelt felek tehát nagyon is részt vesznek a folyamatban. Még szeretnék egy vonalat húzni az új fejlemények mellett is a nem pénzügyi jellegű információk rendelkezésre bocsátása. Ez már működik, és ezzel is azon ezzel is arra ösztönözzük a cégeket, hogy nyújtsanak be jelentéseket. De fontos, hogy lássuk a kontextust is. Vannak más eszközök is ugyanis. Például már említettem a nem pénzügyi információk nyilvánosságra hozását, aztán a kifizetések átláthatósága a kitermelési ágazatban. Ezek az intézkedések mind kiegészítik majd az EU rendelt tervezetet. Aztán az audit az ellenőrzés kérdése. Az a szándékunk, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely az OECD normákon alapul. Az ellenőrök és az importőrök majd tudnak erre hagyatkozni és figyelembe veszi szintén majd ez a meglévő ágazati rendszereket. És végül, de nem utolsó sorban miért nem másoltuk le egész egyszerűen az USA-nak a Dodd-Frank törvényét. Ahogy az már a korábbiakban is elhangzott, elemeztük ennek a hatását. A kereskedelem diversifikációja is ennek következtében felgyorsult. A megfelelő kapacitások rendelkezésre állása nélkül a felelős beszerzés a konfliktusövezetekből nem valósulhat meg, és ezért globális megközelítésre van szükség, nem regionális megközelítésre. A mi megközelítésünk az OECD-hez hasonlít, nem adott Frank törvényhez. A cégeknek elég könnyű kivonulni, és más hozzáférhető alternatívákat választani. Az ENSZ szakértői rá is mutattak erre a jelentésükben. Arra, hogy a Kongóban az ásványkincsek csempészete nagyon fellendült, meg is növekedett, és ennek a törvénynek a következtében még munkahelyek is megszűntek. Mi nem ilyen eredményt szeretnénk elérni. Azt hiszem ennyi. Azt hiszem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdéseket is, amelyeket a képviselők, a tisztelt képviselők felvetettek. Köszönöm szépen. További kérdés, a közbeszerzést fel kívánják-e használni arra, hogy motiválják a cégeket arra, hogy belemenjenek ebbe az önkéntes rendszerbe, de akkor meg kell változtatni az idevágó közbeszerzési rendeletet is, vagy nem? Nem, nem. Nem erről van szó. Ugyanis egy új közbeszerzési rendelet van, és lehetővé teszi, lehetővé teszi. De az egy kötelező közbeszerzés. Az Európai Bizottság ez, igen. És talán az Európai Parlamentet is arra késztetnénk, hogy éljen ezzel a példával. És e, itt az EU tagállamok is e, maguk tehetik ezt, és arra késztethetik a célket, hogy ezt a ilyen záradékokat felvegyenek a közbeszerzésbe. Most a szakértők kapnak még lehetőséget arra, hogy röviden és pontosan válaszoljanak. Először az OECD képviselője, India úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kiváló kommentárokat, a vitákat, a hozzájárulásokat, amit ma hallottam. Látszik, hogy a parlament komolyan foglalkozik a témával, fontos is a téma. Mielőtt a konkrét kérdésekre rátérek, az, ami itt a kiegészítő, egymást kiegészítő intézkedéseket illeti. Itt az OECD iránymutatások szerint kell ezt alkotni, és ez eleget is tesz ennek, és hát embargókat is alkalmazni lehet. Azt gondolom, ez egy megfelelő eszköz, hogy tényleg hatásosan működjön ez az intézkedés. Azt gondolom, hogy az átfogó intézkedéseket megfelelően kell alkalmazni egymás kiegészítő módon, ami pedig a hatékonyságát illeti ennek a javaslatnak természetesen úgy gondoljuk, hogy két alapvető cég, célt akarunk elérni. Az egyik az, hogy leválasszuk a kereskedelmet egy másik területről, aztán amit még szem előtt kell tartani, az az, hogy biztosítani kell, hogy az európai cégek felelősséget vállaljanak az OECD tagok, és ide tartoznak az európai tagok is természetesen egyértelművé tették már, hogy nemzetközi eszközöket akarnak bevezetni, annak érdekében, hogy tényleg felelősségen tudjanak fellépni a saját cégeik. Ami bennünket illeti, mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy konkrét ajánlásokat tegyünk a cégeknek, hogy milyen megközelítés legyen kötelező, ezt mi nem mondhatjuk meg, meg azt sem, hogy önkétes legyen, önkétes vagy kötelező legyen. Van azonban egy tanácsi ajánlás, amit a tagállamoknak az államokra irányul, és ez egy erős politikai elkötelezettség. Természetesen vannak jelentős piaci erők, a Dodd-Frank például és más előírások is, amely igenis nyomás gyakorol és érdekelté tesz abban, hogy önkéntes dolgokat is alkalmazzanak, és természetesen a kötelező dolog az egy kö elő, kötelező előírás az fontos, és még jobb előlépést tesz lehetővé. Itt az OECD iránymutatások összhangjában kell dolgozni, de ez önkéntes. Itt megfelelő következtetéseket lehet biztosítani, és hogyha ezek együtt járnak a kiegészítő intézkedésekkel, amelyeket leírtam. Aztán voltak kérdések, konkrét kérdések a Dot Frankkel való összhang, stb. és elnök úr is, hogy a, a Rosenwickenddel, stb. Erre nemet kell mondanom, az attól is függ, hogy hogyan alakulnak ezek a szabályok. Hogyha ez tényleg az OECD iránymutatásokból indul ki, ez a standard, és mint a Dodd-Frank is például ebből indul ki részben egyes területeken, és ez lehetővé teszi cégek számára, hogy alkalmazzák ez a, a, az iránymutatásokat. A Dodd-Frank ezt mondja, ugyebár, és és van egy területi helyi tanúsítványozási megoldás, ez is az iránymutatásokat alkalmazkodik, és a lényeg, hogy ezt operatíven működőképesít tegyük, tehát van egy közös alap, ami alapján működni tudunk, és a jelenlegi ajánlás is ebből indul ki, úgy látjuk a mostani javaslat. Ez azt is jelenti, hogy az auditóknak a, a, az olvasztókra, kókra kell koncentrálniuk, nem szabad túl nagy bürokráciát kiépíteni, de természetesen az összes cégnek felelősséggel kell viseltetnie, körültekintően kell eljárnia az rendszerünkben szereplő programok fontosak, hogy hatékonyabbá váljanak, hogy árambolanatsítsuk őket, gyakorlathoz alkalmazzuk, hogy tényleg a végrehajtást kerüljön előtérbe. A hatékony végrehajtás az egy alapvető kérdés természetesen méghozzá úgy, hogy ez legyen összhangban az OECD körültekintések kapcsolatos iránymutatásaival és úgy gondoljuk, hogy a jövőben ezt így fenn kell tartani ami pedig a nyilvános beszámolókat illeti, hogyan tudjunk a mostani szabályozásból kiindulni. Egyértelműek az iránymutatások, hogy hogyan számolhatnak be a körültekintésről, a cégek lépésről lépésre kell haladniuk. Természetesen ezek bizalmas, érzékeny információk, ezt is egyértelművé tettük a iránymutatásokban és a beszámolás pedig egy folyamatként fogható fel kell, tehát állandóan reagálni kell. Egy néhány kérdés felmerült a konfliktusos területekről, vagy a nagy kockázatú területekről, és itt megint csak az alapelva kell, körültekintés kell, hogy legyen, felelősséggel kell fellépni, ez hatással van a cégre, a cég szükséges döntéseket hoz, hogyha vagy az áru egy adott területről érkezik, ilyen válság területről, akkor erre reagálni kell konfliktus, és hogy mikor döntök úgy, hogy már nem az, amikor már nincsenek fegyveres konfliktumok, de hát vannak bűnszervezetek, emberi jogi területek is sérülnek, ezek a nagy kockázatú területek, ezért meglehetősen széles körű meghatározás, itt nem csak fekete-fehérről kell beszélni, amikor a válságövezeteket határozzuk meg, miért csinálják azt, miért ellenőriznek a cégek, mert nehéz a határokat konkrétan megjelölni, és ez persze azt jelenti, hogy el kell fogadni azt is, hogy a cégek adott esetben hibákat is elkövetnek, és szembe kell nézni a saját hibáikkal. Azt gondolom, hogy kihasználtam az időmet, és köszönöm szépen a figyelmet. Malaszi úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Maria képviselőasszonynak, aki felkérte a képviselőket, hogy hasonlítsuk össze a a mezőgazdasági termékek feldolgozásához a fémek és egyéb nyersanyagok felfog, feldolgozását. Pontosan ugyanerről van szó. Az önkéntes jelleg. Igen, de hogyha nincs elég érdek, akkor nem fognak eleget tenni, hiszen látjuk, hogy mindig megkerülik ezeket a könnyű nem kötelező jellegű és önkéntes szabályokat. Tehát említettem azokat a, cége, azokat a hatóságokat, akik a tanúsítványokat kiadják. Ezek a vörös területeken, a tiltott területeken kibányászott ásványkincseket is tanúsítványjal látják el. Mert egész egyszerűen azt mondják, hogy zöld területekről, azaz a tiszta területekről származnak. A hatóságok a milíciákkal megosztják az ebből származó jövedelmeket. És egy részét szépen elküldik Sabundába, ahol ö, az ő kis ö, kincstáruk van. Tehát persze szükség van a kiegészítő intézkedésekre, arra, hogy legyenek mutatók és indikátorok, de a tényeket előbb világosan kell látni, és a tények azt mutatják, hogy kötelező intézkedésekre van szükség. És még talán egy dolog. A Dodd-Frank törvénynek nem voltak negatív hatásai. Persze az a benyomás, hogy kevesebb munkahely van, de éppenséggel nem. A, a, a civil társadalom éppen azért fontos, hogy meghívták a civil társadalom képviselőt, hogy el tudjuk mondani, hogy nem erről van szó. Minden provinciában biztonságot, bizottságokat állítottak fel. Minden ö, bánya esetében be kellett sorolni azt a bányát, hogy milyen ö, címke alá biztonságos vagy nem biztonságos címke alá tudják tenni. Tehát ezek mind előnyei voltak ennek a törvénynek. És el kell mondanom, hogy nem remélhetjük azt, hogy mondjuk a választásokkal majd óriási hatásokat fogunk elérni, akkor, hogyha tovább folytatódnak a konfliktusok, akkor, hogyha az emberek továbbra is el kell, hogy meneküljenek bizonyos területekről. Egy életünk van, és hogyha egy életet mentünk meg, az már is megérte. A Dodd-Frank az megtette a hatását, pozitív hatása volt, remélem, hogy ennek az európai jogszabálynak is lesznek hatásai. Merni kell, próbálkozni kell, és a civil társadalom nagyon el fogja ismerni az önök erőfeszítéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig kiáll úr kap szót. Köszönöm. Uh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném hangsúlyozni, amit Malazi úr mondott. Persze, nagyon fontosak az elvek, de a területen való valós hatás a legfontosabb. És itt a, nem csak az értékláncról van szó, arról az ágazatról, amely öm, a, működteti a bányákat, és utána a kohókat, a finomítókat, hanem a helyható, helyi hatóságokról is. Hogyha ezek korruptak, akkor nem tudunk mit tenni. De nagyon fontos, hogy a kiegészítő intézkedésekkel ezt is felismerhetővé tegyük, és reakciókat, megoldásokat keressünk. Nem szabad stigmatizálni az összes ercet, ércet csak azért, mert Kongóból származik, nem feltétlenül származik konfliktus zónából. Ráadásul más ö, termékek is érintettek lehetnek, nem csak ez a négy fém, amiről beszéltünk. Amit Szargentini asszony mondott. Felvetett valamit, ami talán nem értett meg az én ö, előadásomban nem arról van szó, hogy nem ösztönözzük eléggé az műveket, hanem hol nem megfelelő irányba megy a föl a, a láncolaton lefelé az ösztönzés. Tökéletesen egyetértek vele, amikor azt mondja, hogy azt az eljárást kell követni, ami működik, és nem azt, ami nem működik. Az önkéntes vagy köteles, kötelező jellegű témával és az OECD iránymutatásaival kapcsolatban szerintem a pozitív lényeget vegyük át, és az Európai Bizottság programja pedig olyan kiegészítő intézkedéseket is tartalmazzon, ami elkerüli azt, hogy ne lesz, legyenek negatív, problematikus hatásai a versenyképességre az intézkedéseknek. Aréna asszony, valóban az alapvető pont az intézkedésekben, amit az ágazat kialakított, az pont az volt, hogy ismertük a problémákat. Ezért olyan programokat hoztunk létre, amelyek a területen, a helyszínen próbálják megkezelni a problémákat. A verseny és az eszközök tekintetében vannak sikerek, amelyeket nem csak a mi programjaink bizonyítanak, hanem a statisztikák is, a hatóságok, a helyi hatóságok statisztikái, és most itt ismét megjegyzem, hogy persze itt a korrupció azért továbbra is probléma, de akkor is látjuk azt, hogy milyen számok vannak, és ezek a sikerünket bizonyítják. Volt egy kollégám az állami szektorból, aki majd az összes részletet meg tudja önök elosztani. De a versenyképesség fontos azért, de miért? Azért, mert a cégeknek itt Európában vagy az USA-ban a sikere azért ö, valósult meg, mert ott vannak a piacon és versenyképesek. Hogyha olyan költségeket rovunk a vállukra, ami miatt elveszítik ezt a versenyképességet, azzal a külső cégek beszivárgását segítjük elő, mert gyengítjük ezeket a cégeket. Az önkéntességgel kapcsolatban is van egy megjegyzésem, szerintem ez az önkéntes rendszer már létezik, de de facto kötelező, és ahogy a kollégám is mondta, a piac, a piaci elvárások, azok a az olvasztóművek és a finomítók esetében elvárják a megfelelő magatartást már is. Tehát itt ebbe a vitába nem bennék bele. Nem arról van szó, hogy valami legyen kötelező vagy önkéntes, hanem arról kell gondolkozni, hogy hatásos-e. Ha valami hatásos, akkor azt kell megvalósítani. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Lazsárt úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a Dodd-Frank törvény hatékonysága megmutatja, hogy lehet lépni. Nálunk ez egy önkéntes kezdeményezés lenne, és ugyanebben az irányban mutat, mint a már említett jogszabályok. Nagyon átfogó programokra van szükség, rengeteg munka, munkára van szükség, és szeretném a fém ágazatot most külön megdicsérni, hogy alkalmazzák a megfelelő körültekintés elvét. És remélem, hogy siker koronázza majd a fáradozásokat. Úgy gondolom, hogy nagyon kritikus a helyzet, és nagyon fontos az, hogy legyen még egy technikai jellegű megbeszélés is, hogy a javaslatokat részleteiben is áttekintsük. Hiszen azokkal tudjuk kiegészíteni majd, ami már létezik. Tehát meg kell nézni, hogy a Dodd-Frank után mi a helyzet, hogy javult-e, úgy tűnik, hogy javult, javult, a gazdaság helyzete is javult, tehát segített a bányászoknak, hogy a munkájukból éljenek. És nagyon fontos az, hogy az üzlet fennmaradjon a térségben. Hát nagyon fontos, hogy az Európai Unió próbáljon értéket hozzáadni. A Dodd-Frank óriási jelzés volt a piacnak, hiszen nem csak a bányákat illeti, hanem mindenkit, aki ebben érintett. És nagyon fontos az, hogy nyomás is nehezedjen a vállalatokra, amelyek a konfliktusos térségekben kitermelnek. Természetesen az Európai Unió kezdeményezése is hozzáadott érték. A térség országai a Dodd-Frank törvényre ügyelnek. Tehát látjuk, hogy vannak fáradozások, azonban eh, a konfliktusos területek esetében a kockázat megmarad, és nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan definiáljuk a konfliktus zónát, hiszen hogyha egy zónára megállapítjuk, hogy konfliktusos zóna, vagy magas kockázattal járó, akkor eh, időbe kerül. És körülbelül egy év, amíg a finomítóból nyomon követhetik a nyersanyagokat. Tehát beszéltünk felfelé és lefelé érdekelt felekről az ellátási láncban. Mi is említettük ezt, mi is említettük, hogy milyen nehézségekbe ütközik, hogyha le akarunk menni az értékesítési lánc aljára, hiszen több ezer érintett is lehet. Tehát nagy a nyomás a vállalatokon, a vállalatoknak jelzéseket kell küldenie felfele és lefele, tehát a bánya és a fogyasztó között, de mindenképpen rugalmasságra van szükség. És a vállalatoknak is rugalmasnak kell lenni, hogy hogyan ítéli meg a legjobban az adott helyzetet az értékesítési láncban. Azt hiszem, hogy tehát, hogy most ez a vita, hogy kötelező legyen, vagy önkéntes legyen, én azt mondom, hogy a technikai szintet kell először is tisztázni. Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban Gip úr, köszönöm. Röviden válaszolok néhány pontra, amelyet említettek. Szeretném megemlíteni, hogy nagyon jó ipari mintákat láttunk már az Egyesült Államokból is. Ezek ugyanúgy, mint a Dodd-Frank törvény a konfliktusos zónákra koncentrálnak. Nagyon fontos az, hogy az átláthatóság nagyobb legyen az említett országokban. Hallottam a fogyasztók szerepéről, hallottam piaci ösztönzőkről, és nagyon fontos, hogy a fogyasztó garanciát kapjon, hogy nem olyan térségből származik, ahol súlyosan megsértik az emberi jogokat. Szerintem ez nem az Európai Unió feladata, hanem a vállalatok feladata, hogy igazolják, hogy nem kockázatos térség, konfliktusos térségből származnak term- termékek. Tehát ne hárítsák át ezt a terhet a fogyasztókra. Új piaci kockázatokról is hallottunk, és szeretném megismételni, amit az OECD mondott. Százszerzelékos garancia nincsen. Tehát nem jelenti azt, hogy mindig garanciát kaphatunk. Folyamatokról van szó, amelyek segítenek a vállalatoknak, hogy tegyék meg, amit megtehetnek, hogy a bizonyos kockázatokat azonosítsanak. Nem új kockázatokról van szó. Ezek a kockázatok már megvannak a vállalatok ellátási láncában. Elég eh, gyakran hallottuk, hogy nincs megfelelő információ, ami alapján eh, enyhíteni lehetne a problémákat. Más anyagok is létezhetnek, amelyek olyan területekről származnak, ahol megsértik az emberi jogokat. De most itt a három nyersanyagról plusz az aranyról beszéltünk, tehát vannak például Afganisztán, van az Afganisztánban például smaragd, de Kolumbiában van arany, Zimbabvében gyémánt például, tehát állandóan új régiók és állandóan új ásványkincsek is felmerülnek. Az OECD képviselője elmondta, hogy ezekre az ásványkincsekre is vonatkoznak az iránymutatások, tehát hogy a vállalatoknak kellő körültekintéssel kell eljárniuk, amikor itt termelnek, hogy ne finanszírozzák a helyi konfliktusokat. Tehát a Dodd-Frank törvény helyi hatásairól is hallottunk. Nagyon fontos, ahogy a előadásom elején is említettem, hogy jelen helyzet fenntarthatatlan. Hiszen eh, itt eh, nem lehet tovább, for, tovább folytatni úgy a bányászatot, hogy eh, fegyveres konfliktusok vannak a térségben. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni, amikor a helyi konfliktusokra figyelünk. Tehát nagyon bonyolult a kép, és nagyon óvakodnunk kell attól, hogy egyszerűsítsük a helyzetet. Amit láttunk, az egy nagyon összetett kép, nagyon pozitív hatásokkal, és mindenképpen tovább kell vizsgálódnunk a helyszínen, hogy milyen eh, körülmények között dolgoznak a bányászok. Az ENSZ jelentésére is utaltak, ez azonban nem ad teljes képet a konfliktusos országokról. Tehát, hogyha megnézzük például a Katanga tartományt, akkor ott például nőtt az export a Dodd-Frank törvény után. Tehát a kongói embargó hatásai azok nagyon különbözőek lehetnek régiónként. Tehát a Dodd-Frank törvény mellett más intézkedések is születtek, tehát például volt egy elnöki dekrétum a bányászati tilalomról bizonyos térségekben, aztán van rendszeresen helyzetkiértékelés, helyszínkiértékelés, Végezetül pedig, hogy igazából az európai szabály gyengíteni a Dodd-Frank törvényt szerintem nem, tehát kiegészítő anyagról van szó, ez egy erős Európai Uniós ajánlás, fontos szerepe van, és több európai céget fed le, mint ahányat a Dodd-Frank törvény lefed globális szintre is el kell gondolkoznunk a megfelelő körültekintésről, mindenhol, ahol kohók vannak, ahol finomítók vannak. Tehát nagyon fontos, hogy a két jogszabály konzisztens legyen, és kiegészítsék egymást. Minden cég felelőssége az, hogy utána járjon a nyersanyagoknak, és hogy ezt utána publikálja. Köszönöm szépen! mindenkinek köszönöm, a szakértőinknek. Winkler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a vendégeinknek, kedves kollégák. Úgy gondolom, hogy előre léptünk ma, tisztáztunk dolgokat, de úgy érzem, hogy azt a tényt is tisztáztuk, hogy nagyon sok vitára van még szükség. Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelet és a kísérő intézkedések na, ugyanolyan fontosak, hiszen hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy fenntartható módon termeljük ki az ásványkincseket, a kapacitás képzésre is figyelnünk kell az érintettek körében. Helyi intézkedésekre is szükség van, jó kormányzásra, fenntartható fejlődésre, és így tovább. Hiszen nem a de facto embargó hasznos, hanem a rendszer fenntartása. Tudom, hogy olyan világban élünk, ahol a politikai kommunikáció bulvárosodik, és nem szabad az üzenetet túl leegyszerűsíteni. És a tagokat, az Európai Parlament képviselőit is felszólítom, hogy ehhez ne járuljanak hozzá. Tehát itt van az önkéntes és a kötelező közötti különbség, de nem ez az igazi dilemma. Szerintem a dilemma hatékony vagy nem hatékony között van. Van egy hatékony rendelet, amely a rendszerünkön belül van, a, akkor ez lehet akár önkéntes is. Tehát természetesen ez magában foglal egyéb javaslatokat, és ez lehet, hogy hatékonyabb lehet, mint egy kötelező amerikai megközelítés, amely nem feltétlenül éri el a célját minden esetben. De a jövőben tisztázzuk a vitás során ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer hogy részt vettek a meghallgatáson. Mindenek előtt a szakértőknek köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárom. A 21-es pont az egyebek, egyebek viszont nincs. 22-es a következő ülésünk időpontja január 21 és 22-e, persze 2015-ben. És új év közeledik, egy nagyszerű karácsonyt kívánok, pihenjenek, és megújultan, új erővel, új hittel vágunk bele az új évbe.